Hello. May welcome to everybody. We can start now. Jó napot kívánok mindenkinek, és elkezdjük akkor a mai napi munkánkat. Elég kevesen vagyunk a teremben, de reméljük, hogy időközben azért megérkeznek majd a kollégák, most pedig olaszul folytatja elnök asszony. Kedves kollégáim, kérem, vegyék föl a fülhallgatóikat, mert anyanyelvemen fogom folytatni az elnöklést. Köszönöm szépen. Nos, a napi rendet újra vesszük, hogy elfogadtuk, ami a nyelvi kiosztást illeti a tolmácsolást, számos nyelven hozzászólhatnak, így magyarul is, és a magyar tolmácsot, tolmács fülke is üdvözli a hallgatóit. Videó, webstreaming keretében lehet nyomon követni az ülésünket. Néhány bejelentéssel hadd kezdjem. A számbevőszék egy jelentést készített az olyan programokról, ahol teljesítmény ö, ö, hiányosságok voltak, és holnap előadást fogunk ezzel kapcsolatban a DROA és a Koncak Bizottságban számbevőszéki előadást meghallgatni Hogan jelentés keretében. Mi is szerettünk volna, hogyha egy prezentációt megosztattak volna velünk itt 2016-ban a szakbizottságunkban, de erre idén már nem kerülhet sor, majd 2017-ben. Ami pedig magát az általános költségvetést eh, illeti, egy módosítót fogok beterjeszteni a mentesítéssel kapcsolatban. A számbevőszéki jelentéshez egy módosítót fogok a mentesítés keretében mm, benyújtani, mert nem csak mennyiségi, hanem más paraméterek, fontos paraméterek szempontjából is fontos, hogy az oktatási programok olyanok legyenek, amelyek megfelelnek a mentesítésnek. Majd a szakbizottság keretében be fogjuk terjeszteni ezt a módosítót is. Navracsics biztos köz, körünkben lesz a következő ülés során, és akkor majd erről szólhatunk külön. A kulturális szakminiszterek tanácsának ülésével kapcsolatban két dologra hívnám föl a figyelmet. A kulturális örökség e, e, európai évevel kapcsolatos általános megközelítést ismerjük, és az állásfoglalását is magának a, a szakminisztereknek. És az e-kárt, kártya kezdeményezés előmozdításával kapcsolatos kérelem is megfogalmazódott, melyben a kultúra mindenképpen kifejezettebben kerüljön hangsúlyosabban a Juncker tervben is nevesítésre. Most pedig térjünk át a mai napi rendünkre. A DJ Cam ismerteti ma a, Luxemburg, a Lux díjra vonatkozó felmérést. A Lux díj megközelítéséről egy felmérés készült. A magának az elmúlt tíz évnek a történetéről van szó. Köszönöm a kollégáknak, akik igen aktívan vettek részt a Lux kezdeményezésben. Mi vagyunk az egyetlen olyan parlament, amely kifejezetten filmművészeti alkotásokat díjaz, és a polgárokat célozzuk meg azon témákban is, amelyek európai témákat ölelnek föl, és ilyen filmalkotások tárgyát képezik. 2000 pont most, most 10 évre tekint vissza tehát már a díj, és 2012 óta már um, Európai Film Napot, Lux Napot is uh, tartunk és nagyon fontos az is, hogy a három dobogós filmet feliratosan minden egyes Európai Uniós polgár megtekinthesse 55 városban ö, ö, került megrendezésre a Lux nap, és maga a díj nyertese Tony Erdmann című film en Ade rendező filmje, valamint a Cukkini életem, és, Mavi, és a, harmadik film pedig A j'ouvre les yeux, épp hogy csak megnyitom szemeim című filmek voltak a három dobogós film. Magának a felmérésnek a, ki, a kidolgozója, elkészítője is körünkben van, és a Koncak Bizottságban november 7-én már egy bemutatóra sor került ezzel kapcsolatban egy prezentációra. Mi is részt vettünk magának az illetékes kollégának a munkájában. A Kont szakbizottsági bemutatón, előadáson jó magam is részt vettem, és voltak a szakbizottságban olyan vélemények is, mely szerint nem igazán megfelelő még a hatása. Kritikai éllel megfogalmazott véleményeket hallottunk magának a Lux-díjnak a kihatásáról. Eléggé sokszínű ö, palettán mozogtak a vélemények. Támogatóak voltak a kezdeményezéssel kapcsolatban, viszont azt is sokan elmondták, hogy ismertebbé kell tenni magát a luxdíjat. Hogy a közvélemény jobban ismerje a öm, luxdíjat, és mi nagyon szívügyünknek tartjuk ezt a kérdést. Ezért is köszöntöm sorunkban az előadónkat, Alain Kreszmine DJ Com részéről lesz velünk, Olivier Párne is, aki a TNS Opinion vállalat, vállalkozás részéről a felmérést elkészítette. A cél az volt, hogy a képviselőket megkérdezzék, és minta alapján a képviselők véleményét kikérdezzék arról, kikérjék, hogy igazából a díj ról mi a véleményük, mennyire ismerik azt. Nem volt egyszerű elérni a számos képviselő közül azokat, akik végül is válaszoltak. Kérem az előadó. Köszönöm, elnök asszony, mondja Kreszpine úr. Sajnálom, az igazgató úr beteg, ezért én most hirtelen kell, hogy a székét elfoglaljam és bemutassam a felmérésünket, ahogy arra a mentesítés 2015-ben felkér minket. Olivier Panne úr, aki balomon ül, magának a módszernek az ismerője. A TNS Opinion vállalatot mennyiségi és minőségi felmérés elvégzésére kérte fel. Mind a 137 tagot kérdő íven 24 nyelven eljuttatták a képviselőkhöz. 18%-a az 500, a 751 képviselőnek 137 képviselő számos frakcióból nők és, között, nők és férfiak számosan válaszoltak. 17 interjúra került son, 13, 13-an pedig forgalmazók, újságírók, sajtóattasék és filmfesztivál igazgatók is válaszoltak az eredményekről először mennyiségi szinten. A Lux ismertsége nagyon jó. 98%-a megkérdezetteknek tudja, hogy az Európai Parlamentnek van lux díja, és automatikusan minden 10-ből 9-en azt mondták, hogy a lux filmdíj az, amelyen díj. 75%-a a megkérdezőtteknek azt mondja, hogy a célt eléri a filmdíj, és a három díjazott film 24 nyelven feliratozva hozzáférhető. A kulturális diplomácia egyik szócsöve e filmfesztivál, úgymond, Néhányan azt gondolták, hogy nem igazán az ő kompetenciájuk az, hogy filmeket nézzenek és díjazzák azokat, vagy szavazzanak arról, és nem igazán objektív a megítélése a díjazottaknak. Menny, minőségben sokan azt mondták el, hogy hasznos az európai öm, sokszínűségről és az értékekről ilyen filmdíjon keresztül kommunikálni, és nagyobb, szélesebb közönséget megcélozni. Ami a filmművészeti szakembereket illeti, sokan kiemelték, hogy egyedi unikum maga a Lux díj, minőségi presztízs díjról van szó, átlátható és szakmai ismeretekkel rendelkező díjról van szó. Mindenki meg is elismeri, hogy az európai filmeket, kóprodukciókat támogatja a díj, és mindenki számára hozzáférhetővé teszi a feliratozás szempontjából. Azok, akik támogatják magát a díjat, szeretnék javítani is minőségét. A láthatóságát lehetne további kommunikációval a parlamenten belül is még fokozni, bátorítanák a külső kommunikáció erősítését is, és magukat, a szakembereket vonnák be és a nézettséget is lehetne fokozni, ahogy az elnök asszony is elmondta. Jó lenne, hogyha ö, ö, stílusában sokszínűbbek lennének a filmek. Tony Hermannal vígjáték, valamint rajzfilm, bábfilm felé is nyitott maga a zsűri. Most pedig Olivier Párnének adom meg a szót külön gondolatot nem szeretnék elmondani önökkel, ha viszont a módszertannal kapcsolatban van kérdésük, azt nagyon szívesen megosztom. Jó, akkor a koordinátoroknak adom meg a szót. Amúgy sem vagyunk túl sokan. Zabine. Igen, először is köszönetet szeretnék mondani a tanulmányért. Viszonylag sokat vártunk erre csomó kérdés volt még a szakbizottságban is, és viszonylag sokáig tartott, amíg a tanulmányt eh, sikerült benyújt, összeállítani. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kulturális szakbizottságban, ahogy mindig is mondtam, mondtuk, eh, beszéljünk erről a fontos és elismert díjról. 8 százalék a képviselőknek úgy gondolja, hogy nem fontos, nem a feladatunk, nem hatékony, de talán fontos lenne, hogyha tudnánk, hogy a döntő többség fontos jelként elismeri ezt a, a díjat, a kulturális sokrétűség, többnyelvűség, az európai művekhez való hozzáférés formájaként. Nagyon örülök ezért annak, hogy objektíven számok is vannak, és eh, a pénzügyekért felelő bizottságokban lévő kollégáknak a munkáját ezzel meg tudjuk könnyíteni. Köszönöm és köszönöm azt a munkát, és köszönöm azt is, hogy más partnerekkel való együttműködésben próbáljuk ezt a díjat továbbvinni. Doris Pack korábban nagyon intenzíven dolgozott azért, hogy kapcsolatokat vegyen fel más európai filmdíjakhoz, az Európai Film Akadémiához például. Tehát pont azért, hogy ez a díj szélesebb elismerést kapjon, szélesebb publikumhoz érjen. Úgy gondolom, hogy minden képviselő tehetne azért, hogy képviselje jobban ezt a díjat. Néhány kollega megteszi. Az egyik mozingban nálunk például még a határozat előtt bemutat, illetve a döntés a kérdetése előtt bemutatták az úgynevezett Európai Filmvasárnapon a filmeket, és ott is szavaztak, hogy melyik volt a helyi szinten a kedvenc. Szóval szélesebb közönséget lehet elérni. Össze kellene e, tudni azt is gyűjteni, hogy a különböző kollégák ezzel a díjjal milyen kezdeményezéseket indítottak, mit tettek, és akiknek még eddig nem jutott eszébe, hogy a saját körzetükben, hazájukban hozzáférhetővé tegyen, az mondjuk most elkezdett gondolkozni rajta. Köszönöm még egyszer a munkát, és remélem, hogy ez az örök, visszat, örökösen visszatérő Vitalux, Vitalux körül, körül végre véget ér. Köszönöm szépen, szeretném valóban én is elmondani, hogy mennyire fontos erről beszélni, arról, hogy hogyan visszük tovább a luxdíjat, nem pedig megkérdőjelezni akarjuk a díjat. Julie volt. Idén Nagy-Britániában egy nem igazán mm, nagy presztízsű londoni mozi reklámozta a filmeket, de volt Észak-Angliában, Leedsben egy regionális mozi, ami szintén forgalmazta, és így jutottam el én a moziba. Szóval a kezdetekhez képest ez egy nagyon jó fejlődés, és az is fontos, hogy a politikai kapcsolódási pontokat is lássuk. Szeretném megerősíteni, hogy mennyire fontos a tanuláshoz is a filmkatalógus. Van egy Fred FM nevezetű projekt, egy rádióműsor projekt, csodálatos oktatási projektet indítottak el a Luxfilm katalógusával, és ezt hozzáférhetővé teszik fogyatékossággal élő fiatalok számára is. Óriási lehetőségek vannak ebben. Minden évben tehát nem csak a, azzal, hogy új filmek jönnek ki, hanem az egész filmkatalógussal. Az ilyen projektek, mint a Fred FM, az bizonyítja, mi mindent lehet csinálni. Meg kell még több módját találni annak, hogy tudatosítsuk az emberekben ezt. És ez egy nagyon jó gyakorlat, hogy oktatási forrásként is használjuk, oktatási anyagként. Mert kétség kívül, hogy ezek a filmek segítenek minket az identitás feltárásában, a közös örökség megismerésében és a közös kihívások megismerésében. Úgyhogy szerintem az európai gondolatot betonozhatja be, vagy segítheti ebben. És ez nagyon jó lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm. Más hozzászólás? Ha nincs, akkor nagyon örülök annak, hogy ezt a fontos kérdést megbeszéltük, és korábban különböző országokban, különböző városokban lehetett ezeket a a filmeket látni, ahogy Julie Ward is mondta, és nagyon fontos lenne valóban követni, hogy mi hol volt, hol nem volt, bemutató esetleg a nemzeti pontokkal kapcsolatba lehetne lépni, azokkal, amelyek eh, jelen vannak a parlamentben, vagy képviselettel vannak itt, és hát ha nagy lendülettel újra aktívabbá válhatnának. De egyszerűen arról van szó, hogy még több képviselőt be kell vonni, el kell ismerni, ami a Med Film Fesztiválon is volt. Ott a három döntős óriási figyelmet kapott. De talán még további javaslatokat is lehet majd tenni. Talán önök is megállapították, hogy a filmkölcsönzés a, a, bocsánat, a díj odaítélésével nem igazán értettek egyet. Nem volt egyértelmű a rendelet sem ebből a szempontból. Ki kellene talán egészíteni, mégpedig azzal, hogy aki részt vesz a Lux díj keretében, az megmutathatja, bemutathatja a filmjét, ez már önmagában nagy előny, ezeket aztán feliratozzák, és a feliratozásos filmeket már be lehet mutatni, mielőtt még a moziba kerülnének. A DVD-k rendelkezésre bocsájtása is fontos, nagyon kevés volt idén. Néhány kollega panaszkodott is emiatt. Sokan nem tudták megnézni a parlamenti film bemutatót. Ezek apróságok, de nagyon pont, fontosak ahhoz, hogy jobban terjedjenek a, terjed, terjedjenek a a filmek. Kiegészítés nincs. Jó? De mégis. Szeretném a kollégáknak jelezni, hogy ezeket a filmeket online is meg lehet nézni. Tehát jó a DVD-t, azt megértem, hogyha túl sok DVD van forgalomban, akkor az nyilván valóban kritikusan tekinthet, kritikus kérdés, nem kellene a piaci útvonalakat itt elvágni, de azért az az igazság, hogy minden képviselőnek maximum háromszor mindegyik filmet meg lehetett online nézni, mindenkinek van itt bent, vagy otthon, vagy bárhol e, kompjútere, és mondjuk az a kifogás, hogy nem tudta megnézni a filmbemutatót, és ezért nem látta a filmet, ez igazából nem ül meg az sem, hogy DVD-t kérek, mert egyébként nem láthatom a filmet. Sok lehetőség volt. Így van. Így van. Igazad van, Szabine. De hát azért elmondtam még egyszer, jó? Természetesen megpróbáljuk majd a díjat mivel fontos minél nagy, jobban kiaknázni a lehetőségeket. Jó, a következő napi rendi pontunk a, a négyes. Remélem, hogy a kollégák, eh, Komodini kollega itt van. Itt van, nagyszerű, kiváló, ott van a kolléganő elől. Teréz Komodini Katyé, aki egy állásfoglalás jelentője, amely a geoblocking és más diszkriminációt jelentő formában jelenik meg. Mint tudják, a geoblocking az kapcsolódik mindez, és az IMCO is aktív volt ebben a kérdésben. A szakbizottságunk úgy gondolom talán szólhatna, szintén hallhatná a hangját, úgyhogy mindjárt megadom a szót Komodini képviselőasszonynak. Meg kell, hogy mondjam, hogy december 2-a 12 óra a módosítók határideje, és január 24-én szavazunk, akkor előadónak adom meg a szót. Köszönöm. This regulation, and I think my main purpose here a legfontosabb célom ezzel a rendelettervezettel az volt, hogy megnézzük, hogy a kulturális és kreatív iparágok hogyan tudnak beleszólást kapni, és hogyan lehet nagyobb védelmet biztosítani ezen iparágak számára, hogy növekedni tudjanak, terület alapú tartalom korlátozásra vonatkozó javaslatunknak köszönhetően. Először szeretném elmondani, hogy bizottság javaslata szeretné a határon átnyúlóan forgalmazott árukhoz, a szolgáltatásokhoz segíteni a hozzáférést, és a kereskedők által a diszkrimináció ellen kíván fellépni, hogyha ez a megkülönböztetés a vevőnek a lakóhelye, állampolgársága vagy székhelye alapján történik, akkor ezt megtiltja ezt a megkülönböztetést a bizottság, de vannak olyan esetek is, amelyek indokoltak lehetek a megkülönböztetésre, de ez a fajta helyi földrajzi alapú megkülönböztetés nem indokolt a bizottság szerint, de az elektrosan nyújtott szolgáltatások esetében van egy eltérés, egy, egy kivétel a szerzői joggal védett termékek esetében. Tehát a bizottsági javaslat már is kivételt biztosít védelmet nyújt bizonyos ároknak, termékeknek, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak, és amelyeknek egyébként pedig a kulturális és kreatív iparágokra nagy hatással vannak. Tehát a, a bizottsági javaslat kitér ezekre a szerzői jogi védelem alatt álló termékekre, és így is segíteni kívánja a kulturális és kreatív iparágakat. És azt is megvizsgáltuk, hogy a Kulturális Szakbizottság hatáskörében hogyan tud hozzájárulni a rendelet tervezett sikeréhez. Aztán megvizsgáltuk a felvizsgálati záradékot is. A bizottsági javaslat azt javasolja, hogy a, a rendeletet két évente vagy két évvel a hatályba lépés után kell felövüskelni. Számunkra nagyon fontos volt az is, hogy kiemeljük, hogy bármely ilyen típusú felülvizsgálat, amely a szerzőjogi védelem alatt álló termékekre is kiterjedne, tehát hogy azok továbbra is kivételt élveznek-e a terület alapú és korlátozással kapcsolatos rendelkezések alól. Ezt a fajta felülvizsgálatot úgy gondolom, hogy támogatni kell, ezt valóban meg kell vizsgálni, hogy az elektronikus könyvek vagy a zenei streaminget biztosító platformok esetében meg kell vizsgálni, hogy továbbra is érvényben maradhat az eltérés. Vannak egészen sajátos jellegzetességei ezeknek a eh, területeknek, amelyeket figyelme kell venni a felülvizsgálat során is. Aztán egy következő szempont, amely számomra prioritással bírt, amikor átnéztem ezt a rendelettervezetet, az a megkülönböztetés a, a vásárló-vevő, illetve a fogyasztó között. Illetve, hogy egy vita esetén milyen segítséget kell nyújtani számukra. A bizottsági javaslat különbséget tesz azok között, akik elektronikusan vásárolnak termékeket, vagy elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat vesznek igénybe, és jogi személyek, illetve akik természetes személyek. Tehát itt jogi személyeknek nem csak vállalatokra kell gondolni, startupokra, KKV-kra, hanem például a civil szervezetek, más partnerségek, szövetségek, szervezetek is ez alá, a megítélés alá esnek. És a bizottság úgy rendelkezik, hogy csak egyéni személyekek segítenek vitarendezés során. De hát a kulturális és kreatív iparágok eh, területén a legtöbb érintett KKV vagy startup, nem pedig természetes egyéni személy. És és nem rendelkezek ezek sem fizikai jogi személyiséggel, de úgy gondoljuk, hogy ők is részesülhetnének segítségnyújtásban, ha a vitarendezésre kerül sor. Egyébként, ha erre nem kerül sor, akkor olyan helyzet állna elő, amelyben kis vállalkozások számára a növekedés, a, a bevétel veszélybe kerülhetne. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy azon KKV civil szervezetek, amelyek vitarendezés során csak bírósághoz fordulhatnak, az ő számukra fontos lenne egy olcsóbb jogorvoslati lehetőséget nyújtani. És ez a vitarendezés csak is a rendelet végrehajtására fókuszálna, azaz nem térnek ki szerzőjogi kérdésekre, hiszen azok nem esnek jelen rendelt hatája alól. Az említett vitarendezés, tehát erre nem térnek ki, de az említett szervezetet, KKV-k élhetnének ezzel a lehetőséggel, hogyha online platformon keresztül szereznek be termékeket, vagy vesznek igénybe szolgáltatásokat, és ez nagy segítséget nyújtana a kulturális és kreatív iparág számára, hogyha ők is ilyen segítségnyújtás ból részesülhetnének. További javaslatok leginkább a gördülékenyebb végrehajtás célozzák, és az általam említett két prioritásra koncentráltunk a javaslat vizsgálata során. Aztán a második cikk kettes bekezdések épontja e esetében azt javasoljuk, hogy töröljük az árok felsorolását. A bizottság eredetileg ezt javasolta. És azt gondolom, hogy amiért javasoltam azt, hogy ezt a listát töröljük, az az, hogy az itt felsorolt termékek nem tűnnek releváns, relevánsnak a hatály tekintetében, az indokolatlan területalapú tartalomkortozás tekintetében. Tehát mi itt határon átnyúló online hozzáférést kívánunk ugye biztosítani, olyan termékek esetében is, mint a víz, a gáz és a villamos energia, de úgy gondolom, hogy erre a felsorolásra egy nincs szükség. Ezek lennének a mi módosítóink, és hát várjuk örömmel az együttműködés mindazokkal, akik hozzá kívánnak járulni a rendület tervezett javításához. Köszönjük szépen! Nagyon érdekes javaslatokat hallhattunk itt. Hozzászólás? Igen, pontosan a víz, gáz és villamos energia kérdéséhez szólnék hozzá. Hát nyilván ezeket nem online forgalmazzák alap esetben, de hát azért itt vannak korlátok. Egy példa, Németországban dolgozik valaki, de Hollandiában lakik, és német bankszámlára kapja a fizetését, és a gázszámláját Hollandiában szeretné a német bankszámlájáról kiegyenlíteni, de a holland elektromos művek vagy gázművek nem fogadja el, hanem holland bankszámla megnyitását követeli meg, és azért, hogy egy holland bank e, tudjon e, csoportos megbízás keretében például e, eljárni. Tehát az online fizetési rendszerek eh, jó lenne, hogyha pán-európai szinten kerülnének szabályozásra, hogy a fizetési lehetőségek biztosítva legyenek. Máskülönben ugye százezer feltételnek kell eleget például új számlát kell nyitni az adott helyen, a székely szerint, és így tovább. Köszönjük szépen! Krisztina, előtt még valaki más is szót kért, tessék. Köszönöm szépen. Ma teljesen természetes az, hogy online vásárolunk. Viszont ez egészen másként van a fizetésekkel, mondja Nekov képviselő. Ezért támogatom a bizottság javaslatát és a bizottság megközelítését. Vannak ugyanis olyan gyakorlatok, amelyek sértik az egységes piac elvét nem lehet hátrányosan kezelni sem állampolgárság, sem pedig székhely vagy letelepedési hely alapján. Nem lehet, hogy a kereskedelmet, az online kereskedelmet korlátozzuk. Ezért támogatom az Európai Bizottság javaslatát, mely szerint a rendeletben ne szerepeljenek az olyan szolgáltatások, amelyek online szolgáltatások. Gyakran miről van szó? Arról, hogy hozzáférünk olyan alkotásokhoz, amelyeket szerzői jogvédelem véd, ezért az előadóasszonyjal egyetértek. Az olyan kulturális javak, mint a virtuális könyvek például, olyan termékek, amelyek sajátosak, specifikusak, és mérehatóan elemeznünk kell, még mielőtt döntenénk arról, hogy mit is tegyünk. A 9-es cikkben olvasható, hogy a rendeletet E, végrehajtása után két évvel felülvizsgálják, majd két év múlva átgondoljuk újra, hogy az audiovizuális ágazat termékei még mindig derogáció alá tartoznak-e vagy sem. Figyelembe kell vennünk a területiség e, elvét, befejezem elnök asszom, csak azt szeretném még elmondani, hogy nem szabad az administratív terveket, az üzleti terheket fokoznunk, kis és középvállalatok esetében sem, mert mindez gátolná a kereskedelmet a határokon átnyúló formájában nehézségek vannak, például a, a költségek visszatérítésével, amikor például online térítésekről van szó. Ezért kell elgondolkodnunk azon, hogy milyen elvek mentén indulunk el. A diszkrimináció elvének figyelembe kell venni különböző aspektusokat, azon aspektusokat, amelyeket az előadó e, körülírt. Az előadóasszonynal és az árnyék előadókkal is szívesen dolgozom egyet. Helga. Helga Truppel. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az előadónak nagyon általánosságban. Hadd mondjam el, hogy mennyire jó és fontos az, hogy a nem igazolható geoblocking ellen fellépünk. A diszkriminációs lehetősége ennek igen jelentős bizonyos es, belső piaci alapelveket is tagad. De van egy alapvető ellentmondás a digitális belső piac igénye és a kulturális diverzitás között. Ez utóbbi ugye a copyrighthoz és a területiséghez kapcsolódik. Ezért gratulálok a bizottságnak, hogy egy olyan megoldást talált, amelyel egyrészt ösztönzi a digitális belső piacot, de nagyon óvatos a kulturális diverzitás és a tartalom kérdésében az audiovizuális szolgáltatások, amelyeket a szerzőjog védez, véd nem kerültek be a javaslatba. Tudjuk például, hogy a filmek a területiség alapján működnek, és lehet előfinanszírozni és viszont finanszírozni a filmeket a területiség és a szerződések exkluzivitása, kizárólagassága alapján az online platform alapítójával, a Fantaplix alapítójával beszéltem, és őt nagyon érdekelte az, hogy hogyan, hogy a filmeknek határon átnyúló hozzáférés biztosítson, de csak bizonyos területeken ahol a kizárólagosságot nem kell teljesíteni. Ezért a geoblocking lehetőségére szükség van, mert a filmeket elő- és utófinanszírozni és újrafinanszírozni kell, de vannak olyan területek, ahol igenis ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni őket. Ezért gondolom úgy, hogy az elvben igaza van a bizottságnak, hogy azt mondják, hogy azt akarják, hogy javuljon a helyzet, és kevesebb legyen a geoblocking, és a hordozhatóságra vonatkozó döntés ezért született meg. Az irányelv pedig a, a az engedélyezést teszi lehetővé. De úgy gondolom, hogy ebben a jogszabályban az audiovizuális szolgálatoknak nem lenne szabad szerepelni, én kizárnám ebből, és azért értek egyet a bizottsággal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Libácska kolléganő. Köszönöm szépen. Támogatom tulajdonképpen a többségét annak, amit az előadó elmondott. Támogatom a 24-es módosítót, 2.2e cégre vonatkozó módosítást, mert enélkül a javaslatunk túl korlátozó lenne. Támogatom tehát az előadó javaslatát. Köszönöm. Morgan a kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a az előadónak is. Csak azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen teljesen egyetértek a bizottsággal és az előttem szólókkal is. A, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a megnevezett helyet támogatását, vagy intézmények támogatását megkapjuk. A Amiatt, amit a hatásokkal kapcsolatban is elmondtunk. Néha nagyon gyak, nehéz nyomon követni, hogy mi az, ami támogatandó, mi az, ami, ami nem. Ez egy olyan kérdés tehát, amire megoldást kell találni. Jó? Most pedig a bizottságnak adom meg a szót. A, a Connect főigazgatóság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Uh, uh, Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a parlament előtt beszélhetek. Uh, nagyon fontosnak tartjuk mi is, hogy a, a szerzőjoggal védett anyagok tartalmát megfelelő formában lehessen online formában rendelkezésre bocsátani. Ez az ágazat speciális a finanszírozási modell miatt is, és amiatt is, ami a területiséggel és a kizárólagossággal kapcsolatos. Nagyon prudens eljárásra van szükség. Komodini asszony említette, valóban az áradék ahogy önök kérték, ott végül, nem mondjuk, hogy két év vagy x év után fogjuk bevezetni a szolgáltatásokat, hanem azt mondjuk, hogy megvizsgáljuk, hogy a befogadás mennyire igazolható és mennyire kívánatos. Egészen biztos, hogy figyelni fogunk a szolgáltatások speciális jellegére. Továbbra is sok figyelmet fordítunk erre. A második a végrehajtással a fogyasztók B2C, B2B formájában való hozzáférés biztosítás. Nos, köszönöm a megjegyzéseket. A javaslat a B2B, B2C, tehát a vállalatok és a kisebb vállalatok közötti kapcsolatokat fedi le. Egy nagyobb üzleti vagy vállalati ügyfél nem fizetni ezeket meg, hiszen vannak olyan vállalatok, amelyek bizonyos környezetek, környezetben egyéni fogyasztóként viselkednek. De a tagállamok számára meghagytuk a lehetőséget arra, hogy a végrehajtást a 7-es, 8-es és 8-es cikkek alapján maguk határozzák meg a végrehajtás körülményeit. Azt kell csak biztosítani, hogy amit elindítanak, az a meglévő struktúrára építhető, és azokra is épül. Hisz, hiszen fejlett mechanizmusok vannak már a B2C kapcsolatokban, tehát vállalat és fogyasztó kapcsolatban, mint a CPC hálózat, vagy az Európai Fogyasztók Hálózata. Nos, a fogyasztó és az ügyfél között itt így is teszünk különbséget, mint tudják, a B2B struktúrák kevésbé léteznek. A fontos, hogy a jogszabály hatékony végrehajtását biztosítsuk, és ne hozzunk létre túlzó mértékben új struktúrákat. Ami az áru definícióját illeti, nem csak az előadó, de mások is jelezték már a vízgáz és villamos energia terével kapcsolatban. Valóban volt némi zavar, a tanácsa való tárgyalásokat követően, mint önök is tudják, délelőtt sikerült az általános megközelítésről megállapodni. És eh, ezekben a vitákban is, vagy megbeszélésekben is eh, kérték, hogy a vízgáz, villamosenergia referenciákat, eh, vagy ezekre való utazást, utalást vegyük ki. Tulajdonképpen csak a meglévő definíciókat szerettük volna használni, annak, eh, annak érdekében, hogy ne térjünk el. A fogyasztói jogok irányelvében volt a termékekre vonatkozó eh, definíció, amit már amit átvettünk, de nyilvánvalóvá vált a tárgyalások során, hogy a geoblocking kontextusában nem sok értelme volt, eh, hiszen itt elsősor, ott elsősorban a termékeken volt a hangsúly, itt pedig nem. A gáz, víz és villamos energia szolgáltatások formájában a geoblocking rendelkezés más kontextusában a 4.1c-t kellene megnézni. De a kifizetésekkel kapcsolatban is az ötös cikknél az egyik képviselő jelezte, hogy ha más országban fogyasztják ezeket a szol, vagy veszik igénybe a szolgáltatásokat, akkor fizetési nehézségek adódnak, de a geoblocking jogszabály tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket is a diszkriminációmentességről. Végül, de nem utolsó sorban említették, hogy szükség van arra, hogy a KKV-k terheit alacsony tartsuk. Valóban a bizottság is ezen a véleményen van, ugyanúgy, mint a tagállamok a jogszabály egészében azt próbáljuk biztosítani, hogy egyrészt a fogyasztók számára lehetőséget biztosítsunk, és az üzleti, a vállalati ügyfelek számára ahhoz, hogy határon átnyúló formában is vásárolhassanak, minimális kockázattal és plusz költséggel. A döntéseknek az alapja hogy meghatározok azokat a helyzeteket, ahol a diszkrimináció már, a megkülönböztetés már nem igazolható. Akkor nem igazolható, hogyha plusz költségek, terhek merülnek fel a vállalatok, és különösen a KKB-k számára. Köszönöm szépen, igen, bátorító volt a mai ösztönző a mai megbeszélés, és majd folytatjuk általában a parlamenttel és az önök szakbizottságával a beszélgetést. Köszönöm szépen, azonnal megadom a szót a hozzászólóknak, de előtte szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak. Nagyon örülök annak, hogy két év múltán a valami egészen különlegeset sikerült kialakítani ezzel az üzleti modellel, és hogy a kulturális sokrétűséget újra figyelembe vették. Fontos természetesen az is, hogy lássuk, hogy milyen módosítók voltak az előadó, amit benyújtott, a, például a fogyasztók jogaival kapcsolatban, de amit a kkv jogaival kapcsolatban is, ahogy említettük, a kultúra teremtő üze, vállalkozásoknál jogok, stb. van szó. Megadom az szót az előadónak. Why I would like to have a uh, customer included. Igen, amikor azt mondtam, hogy a fogyasztó közé kit szeretnénk ide beilleszteni. Nem azokat a nagy cégeket, amelyek online szolgáltatnak. Nem, nem erről van szó, hanem én azt szeretném, hogy a kisvállalatok, kis egyesületek is, vagy partnerségek is lehetőséget kapjanak, mert fogyasztóként lépnek föl, valamit online vásárolnak, és nem viszont eladók. Ezért javasoltam, amit javasoltam a módosítomban. Ezen túlmenően pedig már nagyon várom az árnyékelőadóktól és a tagtársaktól a módosítókat, és szívesen fogok együttműködni. Se davvero, come sapete, allora Gli emendamenti devono essere presentati entro il... Köszönöm szépen, mint önök és tudják, a módosítókat december másodikáig lehet benyújtani. 11 óra. Január 24-én 2014-ben fogunk szavazni magáról a véleményről. Köszönöm szépen az előadóasszonynak, és Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének. És most pedig egy igen érdekes nyilvános meghallgatásra fog sor kerülni a nyomtatott média válságáról. Allora, invito qui. Ah, ah, allora, invito sul podium, I, I invited the three experts here. Thank you for being here with us. Akkor most kérem szépen, hogy a három szakértőnk fáradjon fölőle a elém. A első Max von Abenroth a szakértők közül, Mike Holderness, aki újságíró és a nemzetközi és belföldi ö, szerzői jog szakértője, valamint Sebastian Dodens, aki a Hubert Burda Média ö, egyik képviselője will in Italian, and so you, you, you, can, you can wear your headphone and do is Okay? Welcome to everybody. Mindenkit üdvözlök, és nagy öröm, hogy eh, itt vannak közöttünk a szakértők egy nyilvános meghallgatás részvevőiként. Rendkívül érdekes a témája a meghallgatásunknak. Nagyon hosszú ideje készülünk már erre az érdekes témára, és annak körüljárására. Az írott sajtó válságos időket él, Európában a sajtó orgánumai válságot élnek. Különböző okai vannak a válságnak. Az egyik gazdasági. Az értéklánc az, és a médiák egyensúlya az elmúlt 10-20 évben alapjában változott meg. Így komoly kihívásoknak van kitéve az értékesítés, a sajtó értékesítés, a reklámbevételek, a média, mint orgánum, amely szintén sajtótartalmakkal rendelkezik. Egyáltalán nem egyenlőek még a feltételek, és ezek nem is szavatoltak, ami a média sok színűségét, pluralizmusát illeti. Tiszteletben kell tartani. Pontosan azokat a lehetőségeket, amelyekkel az újságírók bírnak. Nyelviség szintjén a kultúra sokszínűsége, minden egyes médiaforrás pillére magának az Európai Uniós felépítménynek személy szerint politikai kihívás előtt állunk. Vannak olyan országok, ahol a sajtószabadságot aláásták az Európai Parlamentben és az Európai Unió ö, ö, tagjai között is vannak, voltak olyan tagok, ahol az újságírók, a sajtó függetlensége megkérdőjeleződött. Harmadik nagy kérdés pedig, amelyet szeretnénk megvizsgálni, az, hogy milyen a válságból kivezető perspektíva, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy javuljon a sajtó helyzete, a nyomtatott média helyzete, a modern tudatosság szempontjából is a sajtónak tudatformáló feladata van, és 8%-kal estek vissza a napilapok értékesítései 2010 és 10 között, valószínű 30%-ra fog majd visszaesni az írott napilapok értékesítése. Főleg a nemzeti lefedettségű hírlapokra igaz, ez kevésbé a helyi sajtóorgánumokra területiségről, versenyhelyzetről is beszélnünk kell ami a helyi napilapokat illeti minőségi ö, orgánumokra van szükség, és szinte minden egyes területe magának, a nyomtatott médiának nehézségekkel küzd. A digitális sajtó fejlődik, a papír alapú sajtóban kevesebb most már a reklám, így a reklámokból befolyó bevételek is. Tehát a digitális sajtóról is beszélnünk kell. Becslések szerint 14 milliárd eurós veszteséget élt meg a papír sajtó az elmúlt négy évben, viszont az internet bevételek, az internet reklámbevételek legalább ennyivel növekedtek. A verseny igen kemény, igen éles, és az egyensúlyt, az egyenlő bánásmódot a két típusú sajtó között még nem sikerült szavatolni. Komoly kihívások előtt állunk az európai digitális stratégiai szempontjából is. Rendkívül érdekes lesz meghallgatni szakértőink véleményét erről. Van mit még tennünk etéren a digitális média a kiadók, szerkesztők szempontjából hogyan alakul majd a helyzet. Eh, attól függ, hogy eh, az audiovizuális eh, médiák jogát hogyan sikerül ehm, érvényre juttatnunk. Max von Abendort az, aki az Emma igazgatója, egy olyan egyesület, amely több mint 15 ezer különböző sajtóorgánumot Európa szerte képvisel. A az előttünk álló kihíváshoz fog szólni, és arról, hogy mi magunk az európai szinten hogyan léphetünk föl. Azt javaslom, hogy 10 percben tartsák meg előadásokat, és aztán pedig kérdéseket szeretnénk önöknek feltenni. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy ma itt beszélhessünk az európai sajtó jövőjéről. Az előadásomban három területre szeretnék kitérni. Egyfelől szeretném megmutatni, hogy az európai sajtó jövője a tartalomról szól, és nem arról, hogy digitális vagy nyomtatott formában kerül -e ez elénk. Aztán a sajtó területén hogyan változik a verseny, erről szeretnék beszélni, és hogy új sikertényezők is megjelennek az Európa sajtó számára. Az egyik, hogy meg tudja fogni a közönségét, a másik pedig, hogy monitorozni tudja majd a tartalmat. Harmadsorban pedig szeretnék arról beszélni, hogy a, a, mit tett az ágazat és a jogalkotó azért, hogy sokszínű, vibráns, élő, eh, megbízható sajtótermékek kerüljenek a társadalom asztalára. Tehát most beszélnék a jövőről, a reményekről, és arról a veszélyről is, hogy esetleg úgymond kiszervezzük a jövőnket. De talán tudok megnyugtató válaszokat adni az aggályos kérdésekre is. Mert nézzük, hogy működik-e. Sajnos nem igazán, de akkor most kezdjük. Tehát én az, az Emmának dolgozom, 15 ezer magazin folyóirat kiadót képviselünk, legyen szó akár digitális vagy nyomtatott termékről. Összesen 50 ezer ilyen terméket ad ki ez a 15 ezer kiadó. Elsősorban kis és középvállalkozásokra van itt szó, és mi a független, vibráns, sokszínű sajtót kívánjuk elősegíteni Európa szerte, ez a mi legfontosabb feladatunk. a Future Media Labnek is mi vagyunk a házigazdái, de az Európai Parlamentben is van kis fiókunk, próbáljuk próbálunk hidat verni a gyorsan változó média ágazat és a hosszú távra szóló jogalkotás között. Tíz nappal ezelőtt volt a legutóbbi rendezvényünk, a következő a szerzői jogról fog szólni, ahol a mai témánkat ebből a szempontból is elmélyíthetjük majd. Sokan most rátérnék az előadásom tartalmára. Az európai sajtópaletta változóban van, elsősorban a fogyasztó miatt, hiszen a fogyasztók más és más módon lépnek kapcsolatba a sajtótermékekkel. A mai felhasználók nagyon is egyéni módon használják az online, a mobil, illetve a nyomtatott sajtótermékeket. És a nyomtatott sajtó tulajdonképpen kiegészítője a digitális médiának. Megmutatnám tehát a fogyasztói perspektívát, a média fogyasztó szempontját. Először is láthatjuk, hogy bármikor, bármilyen termékhez, tartalmaz hozzá kíván férni a fogyasztó, legyen az digitális, nyomtatott vagy mobil formában. Itt a tartalom a lényeg, nem az, hogy milyen formában jut az el az fogyasztóhoz, és mindenki a saját tapasztalatai és szükségletei alapján fogyasztja a sajtótermékeket, is. sikeres az lehet a, a sajtópiacon, aki eleget tud tenni az egyéni szükségleteknek. Megnézve az üzleti szféra szempontjait, ott is azt láthatjuk, hogy a nyomtatott és a digitális sajtó kiegészítik egymást. Az eladott termékek és az ő 50%-ban felelnek a bevételekért, a reklám jövedelem a másik 50%-et, míg a digitális szférában 95%-a a bevételnek a reklámból származik. Azt látjuk az egyfőre jutó jövedelmet, amely sokkal alacsonyabb a digitális szférában. Tehát 8 digitális fogyasztóra, olvasóra van szükség ahhoz, hogy kompenzáljuk az egy nyomtatott terméket olvasó fogyasztót. Tehát itt még mindig nagyon nagy, termék, nagyon nagy arányban a nyomtatott termékek hozzák a bevételt a kiadók számára, a magazinok tekintetében, és azt láthatjuk, hogy egyre több folyóirat jelenik meg, különböző réspiaci termékekről beszélünk, specializált kiadványokról. Itt ismét láthatják, hogy milyen széles palettán mozognak az európai sajtótermékek. Napi újságok, életmód magazinok, különleges területekkel foglalkozó magazinok, vállalati kiadványok, és így tovább. Nézzünk tovább. Nézzük tovább, hogy melyek a siker kulcs tényezői az európai sajtó vállalatok számára. Elsősorban az, hogy hogyan tudják megfogni a közönséget, hogy tudják fenntartani a kapcsolatot a fogyasztóval, az olvasóval. Hogyan lehet ezen kívül a tartalmat monitorozni? Ez is egy fontos kérdés. Az európai sajtószféra nagyon nagy versenyel kell, hogy szembenézem mindkét kérdés tekintetében, és ezt szeretném most egy kicsit részletesebben is elmagyarázni. Először is, hogyan tudjuk a figyelmét fel kell tenni a közösségnek, hogyan lehet megfogni a közönséget. Az analóg média idejében még más volt a helyzet, most már a közösségi média is nagy szerepet játszik azt láthatjuk, hogy nagyon is egyéni módon fogyasztják az olvasók a termékeket. A leg, számukra a legkényelmesebb időben, helyen kívánják fogyasztani a sajtótermékeket, és egyre inkább a közösségi média az, amely a legkényelmesebben kiszolgálja ezeket az igényeket. Tehát az online platformokon keresztül jutnak el az exkluzív riportokhoz, sajtótermékeket, sokkal-sokkal hatékonyabban jutnak el az egyéni szükségletek megfelelő termékekkel a közösségi médián keresztül az olvasóhoz, mint a hagyományos termékekkel. Aztán nagyon fontos az is, hogy a tartalmat pénzbevételre tudják fordítani. Tehát képes-e egy sajtóvállalat tartalmat generálni, és ezt számszerűsíthető bevételért tenni. Ha most megnézzük ezt a diát, ez első pillanatásra nagyon bonyolultnak tűnik, de tulajdonképpen nagyon egyértelművé teszi a probléma a gyökeret. Több mint 70%-át a sajtó kiadványok eh, esetében a médiaágazaton kívüli szereplők teszik pénzé, ezen a területen a digitális médiában származó bevételek több mint 70%-a, tehát nem a kiadókhoz kerül vissza, hanem elsősorban a különböző online média vállalatokhoz. És egyre nagyobb lesz ez az arány. Itt a, az értékláncnak nagyon nagy része, egyre nagyobb része kihagyja a sajtóterméket előállító ágazatot. Ez mit jelent az ágazat számára? Ez nagyon sok kockázatot, veszélyt is jelent, és most beszélnénk arról is, hogy ez milyen hatással lehet a jövőben a sajtó ágazatra. Hogyha nem változtatnánk a helyzeten, akkor a hagyományos termékektől az olvasók, fogyasztók egyre gyorsabban, egyre nagyobb mértékben átpártolnának a közösségi média által nyújtott digitális tartalmakhoz. De ha így folytatjuk, akkor az a helyzet fog előállni, hogy a tartalom nagy részéhez a szociális közösségi médián keresztül jutnak el a fogyasztók. Ez azt jelenti, tehát azt látjuk, hogy a hagyományos termékekkel egyre nehezebben tudják megfogni az olvasót, a közönséget, és egyre kevésbé képesek a kiadók, a sajtóterméket előállítók a tartalmat monitorozni, azt, hogy mi lesz a sorsának a terméknek. Ennek nyilvánvalóan kiatása lesz a minőségre, a tartalom megbízhatóságára, a szabad és független információ áramlás számára ah, de mit lehet tenni? Hogyan tudunk konstruktívan reagálni ezekre a problémákra? Nyilvánvalóan tenni kell valamit, és különböző szereplőknek is tenni kell ezért. Nyilvánvalóan a médiaágazat némi sikerrel már próbál lépéseket tenni. Itt az innovációba be kell ruházni, együtt kell működni, nem csak egymás között, hanem a nagy Google vagy Facebookhoz hasonló média vállalatokkal, és, és ezt még tovább kell fejleszteni, ezt az együttműködést, hiszen csak akkor lehet majd az értékláncok egy nagyobb szeretét kihasítani, és csak így tudják sikeresen maguk a tartom előállítók is elérni a fogyasztókat. Fel kell gyorsítani ezt a folyamatot, és úgy vélem, hogy a média ágazat már is jó irányba megy, de vannak korlátai annak, hogy ők mit tehetnek, hiszen a jogszabályi környezet csak bizonyos fokig teszi lehetővé, hogy befolyással éljenek a sajtóágazat szereplői. És itt jutunk el oda, hogy mit tart jogalkotó a jogbiztonságért, a megfelelő rendelkezéseket az európai sajtó túléléséért. Annak érdekében, hogy nem más versenyzők vegyék át a szerepét. Önöknek, jogalkotóknak sok-sok dosszéval kell foglalkozni. Ott van például az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal foglalkozó irányelv, vagy amennyire tudom, januárban kerül majd az asztalra az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv, ott vannak a javaslatok az új jogi rendelkezésekre, és itt tovább. Először nézzük meg az AVMS, az audiovizuális médiaszolgáltatásról szóló irányelvet. Ez nyilvánvalóan a sajtó ágazatra is nagyon komoly hatással lesz itt, itt a 12 perces szabály lett bevezetve, annak érdekében, hogy a média sokszínűséget megőrizzük, és különböző reklámkorlátozások lépnek ezzel életbe, és amit itt láthatnak, az az, hogy a televízió az elmúlt nyolc évben egyre inkább növelt a reklámbevételeit, míg a folyóiratok, magazinok tekintetében az elmúlt nyolc évben nagyban csökkent a reklámbevételek aránya, és ez megfelel a korábban elmondottaknak. Tehát mi azt kérnénk, hogy tegyenek annak érdekében, hogy ez változzon. Aztán következő dosszi az elektronikus hírközösségi adatvédelmi irányelv. Szeretném itt kiemelni azt az elvet, hogy nyilvánvalóan a mi szemszögünkből egy opt-out rendszer, amikor kukikról van szó, ezen a legjobb, hiszen ez egyelő feltételeket teremtene a nagy óriások, és a, a sajtó kiszereplő számára a Facebook, Google rendszereket csak így tudnánk versengeni, hogyha ha egy opt-out lehetőséget nyújtanának a fogyasztóknak az adataik tekintetében. És annak érdekében, hogy a közösséget, a fogyasztókat jobban be tudja vonni a sajtóágazat, és jobban monitorozni tudja az előállított tartalmakat, ahhoz az opt-out lehetőség ideális lenne. Amit jelenleg láthatunk, mint javaslatot az elektronikus hírközösség adatvédelmi irányába, hogy bizonyos körülmények között már van lehetőség az opt-outra, de vannak tagállami különbségek, itt, itt az a veszély fel, hogyha mégis opt-in rendszer lép életbe, akkor a médiavállalatok egy részét kizárjuk a piacról, hiszen nincsenek meg a lehetőségeik erre. Nem fognak hozzájutni bizonyos adatokhoz, nem tudnak feldolgozni bizonyos adatokat, például magatartás alapú reklámokhoz erre szükség lenne, meg, és ahhoz is, hogy a fogyasztókhoz célzottabban eljussanak. Végül pedig nézzük meg a, az ÁFA dossziét és a szerzőjogi dossziét az Európa Bizottságtól ezen az héten kerül ki egy javaslat az áfa csökkentésre, a sajtótermékek tekintetében emellett már régóta kardoskodunk, és az Európai Parlament is támogatta ezt a javaslatot. Ezért szeretnék köszönetet is mondani a támogatásokért, és amennyire tudjuk, ez akkor be is fog kerülni a rendszerbe, és ez könnyebbé teszi majd a monitorozását a tartalomnak is. Aztán nem akarok beszélni a szerzőjogról, tudom, hogy ez egy sokat vitatott téma, de kollégám Sebastian foglalkozik ezzel mérehatóbban. Amiről én szeretnék még beszélni, az előadásom lezárás előtt. A média pluralizmus támogatása, az egyenlő feltételek támogatása, az adatvédelem tekintetében a jogbiztonság támogatása, a szerzőjogi javaslatokban, az elvelmes irányelvben, ezek mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy valóban élő, sokszínű, független, megbízható sajtó legyen jelen Európában a polgárok érdekében. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen. Talán a kollégák bizonyára hozzászólnak, nagyon sok hozzászólást várok. Mielőtt azonban tovább mennénk a következő előadóra, a, ha egyetértenek azzal, akkor mégiscsak előtte külön köszönet, köszöntőt kellene mondanom. Tudnélik, egy különleges iskolának vannak, a különleges vendégeink vannak, egy iskolának a diákjai hátul ülnek amatrice Ugye tudják, hogy Amatrice a nyári földrengésektől leginkább sújtott a térség volt, úgyhogy küldj, köszönjük, hogy meghívták a diákokat, a tanárokat, azokat, akik drámai tapasztalatokon kellett, hogy átessenek az olasz kormány, azonnal intézkedett, hogy az oktatást folytatni lehessen. az iskolát és egy gimnáziumot érintett a városban egy a, a földrengés, és reméljük, hogy hamarosan mindent sikerül majd újjáépíteni. Együtt érzünk az emetricsei kollégákkal, és köszönjük, hogy eljöttek. Köszönöm szépen. Ezzel pedig azonnal meg is adom a szót Mike Hollandok ö, újságírónak. Köszönöm szépen, A 2016-os valóság alapján úgy gondoltam, talán érdekes lenne, hogyha egy rövid betekintést adnék abba, hogy hogy is él egy szabadúszó újságíró. Mármint munkával. A közelmúltig egy heti tudományos, egy tudományos heti lap kolumnistája voltam. Egy szerdai, egy napon, ugye szerdai napon adom le a verziómat, köszönöm, megjelentek az újságban. csütörtökön, mivel szabadúszó vagyok, be kell mennem, hogy felváltsam a főszerkesztőt, és helyettesítsem, teljesen át kellett írni a, a szerkesztői üzenetet, elé, elküldtük az átírt, totális, teljesen átírt szöveget az úgynevezett szerkesztő helyettesnek, aki aztán végig gondolta az olvasó szemével is az egész történetet, aki nem sok mindenről tudott, és megint átírta, visz, egyszerűsítette, a szerző visszaküld, megtette ezeket, és egy másik szerkesztőhelyetteshez küldte, aki megint csak átírja, és azt megint visszaküldi. És ez mindegy csak egy ilyen egy vicces cikkről szólt um, egy szöveges média esetében. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az írásos újságírás, hiszen az újságíróknak pontos beszámolókhoz van joga. Az angol nyelvű országokban ez különösen fontos, de biztos vagyok abban, hogy ez más országokban is így van. Ahogy mások is említették, a nyomtatott média, média igen nagy bajban van. Fontos, hogy legyen szöveges média. A 30 perces eh, híradásban egy 3000 oldalnyi szó van, ez abszolút eh, kevés, maximum két eh, oldal bármilyen szenzációhajház újságban, és nyilvánvalóan nem lehet ilyen cikkekből a szabadúszó újságíróknak megélnie. Alapvető probléma, hogy vannak ugyan, vannak internet vállalkozások, amelyek az újságírók munkája mellett degeszre keresik magukat a reklámokkal. A ilyen cég Európában is duopolként működik. Az újságok persze nem tökéletesek, és az újságíró szervezetek folyamatosan felhívják a tulajdonlási, tulajdonlás koncentrálódásának problémájára. A beszámolással is, az újságírással is, vagy híradással ugyanez a probléma. A munkavállal az új, a dolgozó újságírók számát csökkentik, növelték a munkaterhet, és nagyon sok helyen a, az újság tulajdonosait politikai programok közvetítésére kényszerítik. Ezt a múlt héten találtam a kommunikációs főigazgatóság térképét, ez az úgynevezett média iránti bizalom térkép. Nos, nincsen ugyan pálcám, de van egy inverz kapcsolat, egy fordított korreláció a, a szerzői jogvédelmi jogszabályok és a bizalom között. Tehát ahol jobban védik az integritást, az egyik legrosszabb jogszabály van Nagy-Britániában, Németország, Finnországban a legerősebb, és ott a legmagasabb is a bizalom. Görögország nagyon érdekes példa, mert a, a görög szerzőjogvédelmi törvények gyönyörűek, de a gyakorlat messze elmarad, ahogy a görög kollégák mondják. Az egyik oka ennek az, hogy um, nagyjából akkor, amikor, és ez egy ilyen útmutató szabály, amikor a brit újságot olvassa az ember, a déli telegráfot vagy a déli mailt, akkor az első három bekezdést mindig a, a szerkesztői vonalnak megfelelően érik, és az azt követő kolumnák jönne, kolumnákban jönnek a, a beszámoló hírek. Azt ígérték még 90-ben akkor, amikor a a világhálom elindult, hogy az internet a demokrácia aranykorába viszel minket, a közvetlen kommunikáció az állampolgárokkal, mindenről népszavazás lesz, csak a gombot kell megnyomni. De ez az ígéret üresnek bizonyult. A hazugságok, előítéletek döntő része a szociális médiával kapcsolatban persze nem igaz. 86-ban volt nekem az első kompuszerv internet kapcsolatom, amit az újságíróknak hoztak létre. Akkor az Egyesült Államokban dolgoztam, és kérdeztem, hogy vajon az, az Egyesült Államok alkotmányában miért eh, védik a szabad beszédet, és, illetve, és a hazug beszédet is. És rengeteg választ kaptam erre, hogy igenis ezt védeni kell, hiszen a szólásszabadság része. Igen, nagy kihívást jelent, nagyon izgalmas ez a vita, és azt hiszem, hogy most különösen aktuális. Vannak azonban, akik ígér, még mindig tartják az ígéretüket, mások sokat keresnek rajta azon, hogy díjazás nélkül mindenki számára ingyenes információt biztosítsanak. De valóban az ingyenes információ minden pénzt megér, amit ki kell fizetni érte, érte ahogy mondani szoktá, szokás. Nézzük a Wikipédiát. A koncepció az antiszociális, a köz, nem közösségi média néhány másodpercen belül ö, azonnal megjelenik valami, ö, valamilyen ö, oldal a források, és további forrásokat kér ingyenes, és mégsem, mégis teljes mértékben a profi szerzők munkájától függ And I want to make a point which again nagyon nehéz persze um, akkor uh, érvelni, nehéz érvelni amellett, hogy uh, tapasztalt szakmai írókra, szerzőkre van szükség, akik a szemetet azonnal kiszűrik, és bizonyítják, hogy az az, és akiknél, ahol fontos, és ahol igenis látszik, hogy hozzáértőek. Különösen az angol nyelvű világban, az e, igaz, amit Runa Latour, egyik e, kedvenc filozófusom, tökéletes oxfordi angolsággal mondta, hogy szóval ez az, ahol gyártjátok az objektivitást, amikor bejött hozzánk a szerkesztőségbe. E, hárman, akik végig gondolták, hogy mi az igazság és mi az, amiről beszámoltak, azok lehajtották a fejüket, 12-en pedig azonnal eltűntek a szobából. Az igazság kimondása pedig abszolút kötelesség de az olyan ö, médiumok, mint a Twitter, nem tesznek az emberek különbséget, hogy nekem ez nem tetszik, vagy pedig a között, hogy ez nem igaz. Természetesen csak egy első becslése, felmérése ez a közelmúlt eseményeiknek, de igyekszünk. Ahogy az elején mondtam, a szerkesztői levélben következetesen kell tudnunk azt megfogalmazni, amiről úgy gondoljuk, hogy tudjuk. A, az egyéni ö, eredeti újságírás még mindig kulcsfontosságú. Kell, hogy legyen valaki, aki elküldi a az igazi cikket arról, amiről biztos, hogy az embereknek tudni kell. Nem azért küldi el, mert reklámozni akar valamit, hanem mert olyan a tartalmi, amiről tudni kell. Már említettem, hogy a nyomtatott média számára fontos, hogy újságírók legyenek, hiszen ez a pénzügyi gondokból is kimenti őket. A helyi újságokkal az újságírók a helyi újságoknál az újságírók már nem igazán tudják nyomon követni az eseteket, nagyon ritkán követnek nyomon például bírósági eljárásokat, és ráadásul nevetséges pénzt is kapnának az ilyen cikkekért. Volt egy szerkesztőség, ahol dolgoztam, azt mondtam, hogy minden jogomat fel kell adjam, eh, szerzői jogokam, és akkor megkérdeztem, hogy is hogyan fogok eh, megélni, hogyan fogom kifizetni a számlámat, hogyha nem tudom, hogy melyik az a, a beszámoló, ami jó volt, vagy melyik nem. A számítógépes eh, magazinnal, a VNU-val kezdődött el ez a fala, fajta eljárás, amely természetesen abszolút lehetetlenség az amerikai vagy az ír jogrendben, de igenis a, a kiadók nagyon sok mindent megpróbálnak, ami megkerüli a nemzeti jogszabályokat. Az etikus újságírás magától, az újságírótól függ, és attól, hogy megvan-e a gazdasági biztonsága hiszen ezt teszi lehetővé számára, hogy a hatalommal szemben is akár fellépjen. Hogyha e, mindenre válaszom lenne, akkor a Google-nél is gazdagabb lennék, de a bizottság e, tervezet, irányelv tervezete, mint hogyha azt sugalná, hogy e, az újságíróknak elegendő a pénzük, és igazából csak alakítani akarják a dolgokat. Nos, ez az irányelv az újságíró, az újság kiadók számára az úgynevezett szomszédlási jogot akarják biztosítani. A, ez azt jelenti, hogy az olyan um, létesítmények, mint a Google például, a jogoknak részét fizetnie kellene. A ez nem probléma, ez, ez egy ez a lehetséges legrosszabb eset. Az irányelvek kapcsolatban az volt a gond, hogy hogy mint hogyha ketté törte volna az internetet. Húsz évvel ezelőtt Westminsterben azt kérdeztem, hogy vajon ki képviseli a Google-t, mert nagyon, jelent, nagyon erős volt a lobby. Közvetlenül, direkt formában lobbiztak. A, az újságírói konferenciákon, megbeszéléseken is előadást tartanak. Sőt, nagyon büszkén mondják, hogy a német törvények értelmében felhasználói díjat kell fizetni Egyébként indexálják az újságokat és az online újra, ö, ö, olvasókat. Bár nem tudok jól spanyolul, de úgy tudom, hogy a spanyol jogalkotók ezt megkerülték, és a news.google.es oldalt egyszerűen, amit a Google használták, bevonták. Franciaországban egy külön törvény van a keresőgépekre, ami például a fényképek alapján azonosít fényképészeket, apró juttatásokat, összegeket biztosítanak a megjelentetett fényképek után. Ha 99-re gondolok, amikor az elkereskedelmi irányelvvel kapcsolatos vitában hozzászóltam, Elmondtam, hogy az egyik legfontosabb érvét Brüsszelben az volt, hogy nem azt akarjuk, hogy a, a levelet hozó postás legyen felelős annak a tartalmáért, ami a borítékban van. Ezért az Egyesült Államok biztonságos kikötő, egy menedék a az európai rendelkezésekkel szemben. A Facebook és a Google kiadók. Én azt is mondanám, hogy valószínűleg ugyanolyan formában, mint a, ahogy az AT&T felbomlott, nekik is fel kell majd bomolni, vagy, vagy fel kell oszlaniuk, és valószínűleg különbséget kell majd tenni a Google mint üvegszállat az Atlanti óceán alatt lefektető cég, és a Google, mint kiadó között. Úgy gondolom, hogy az értéklánc egész hosszában azonos feltételeket kell biztosítani nekem is, és a kiadónak is. És az, aki rá, rámerőltet szerződéseket, de nem átlátható, hogy, és átláthatóvá teszi mindazt, amit a munkámmal e, tesz, az kezdetnek nagyon jó. Az is jó lenne persze, hogyha a kezde, hogy ebben a kezdetben beletartozna az is, hogy a nagyvállalatok adót fizessenek. De vannak más lehetőségek is. E, néhány éve a svéd támogatási modellt, a helyi sajtó támogatási modelljét tanulmányoztam, Persze nyilvánvalóan ez az ország a legnagyobb bizalmat, média bizalmat élvező országok közé tartoznak. A tapasztalataimról beszámoltam a kollégáknak az azonos feltételek, az újságírók, sok és az online közvetítők számára egyaránt. Vajon ez a demokrácia érdeke? És egy racionális civilizáció érdeke? Így van de mindenképpen emellett és ezen kívül támogatni kell a nyomtatott sajtót. Köszönöm, Köszönöm. szépen nagyon. Eh, Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy a kihívásokra felhívta a figyelmünket. Valóban, a javaslat, amelyen mi dolgozunk, pontosan azt szolgálja, hogy a megoldásokat megtaláljuk, még akkor is, hogyha külön kell választanunk a tartalom szolgáltatóját. Jogi szempontból mindenképpen meg kell vizsgálnunk a különböző aspektusokat, és újra fisti, frissítenünk kell a valósághoz hűen, a változó valósághoz hűen a joganyagot előrelépéssel együtt, de az biztos, hogy a vita egyik központi kérdésére mutatott rá. Most a következő előadónak adom meg a szót, aki kifejezetten a reklámról fog szólni, az olvasóközönségről, véleményét megosztja majd velünk, a jelenleg folyó jogalkotási szerzői jog aspektusokról. Köszönöm szépen az elnök asszony, nagyszerű, hogy itt lehetek önök között. Köszönöm a meghívást. Köszönöm kollégáimnak is, akik már most érdekes, fontos kérdésekre mutattak rá. Jó magam, én egy családi burda média kiadót, német kiadót képviselek, tízezer munkavállalónk van Németországban világszerte. Burda az egyik legnagyobb európai kiadó, 80 különböző magazin: fókuszt, buntet, reklám folyóiratot, divat folyóiratot, de eh, forgalmazunk Németországban, Kelet-Európában, Franciaországban, Ázsiában, Törökországban, a világon mindenütt. A hagyományos kiadói eh, tevékenységen túl a digitális kiadás is alapvető fontossággal bír, több mint felét teszi ki a burda összes értékesítének a digitális portfólióban, a legfontosabb news website, Focus Online, a Huffington Post német kiadása is a miénk, további nem ö, ö, szénk például egy olyan ö, szociális háló, amely Holiday Check, ö, út, D&D konferenciáknak ad otthont, és itt Brüsszelben tartottuk az első ilyen D&D konferenciát szeptemberben. Webbrowser és Klix nevű kereső, böngésző motor, amely igen jól teljesít. Más szereplők is a piaci szegmensben ismertek rajtunk kívül. A legelején engedje meg elnök asszony magának a címnek, a nyilvános meghallgaság címén belkapcsolatban a gondolatot, a nyomtatott média válsága. Én biztosíthatom önt, hogy a nyomtatott média nem él válságos időket, még akkor is, hogyha kihívásokkal teli ez az időszak, mint mások is elmondták. De a folyóratok üzlete igen erőteljesen ellenáll a digitális um, helyzetnek. Nincs itt sorsszerűség, és igazából nem kell félreértésekkel élnünk, ezért néhány számadatot engedjenek meg az olvasóinkról, a reklám piacról német példákkal élnék, hiszen én ezt a piacot ért, ismerem legjobban, a második részében pedig az előadásomnak majd a jelenlegi jogalkotási projektjeiről szólnék az Európai Parlamentnek, ideértve a szerzői jogi javaslatot. 2008-ban a Microsoft ISAF egy volt igazgatója azt mondta, hogy tíz év alatt az újságok, magazinok, hírlapok nem fognak papír alapon létezni. Nos, ez egy rendkívüli e, e, félreértés volt, és rossz kalkuláció, mert Németországban jó egészségnek örvendünk, két és fél milliárd magazint adunk el évente, havonta 260 millió eurós bevétellel a burda is e, ezt magát éli meg. 300 millió magazint adunk el évente Németországban. Úgyhogy ez egy óriási e, e, tévedés volt. Persze az a, a, a helyzet az sok újdonsággal szolgál, és érdemes beazonosítanunk, mi változott az elmúlt tíz évben, és hogy a politikai válaszadások szintjén mire számíthatunk. Már Márk is elmondta, és az előttem szólok, hogy hagyományosan a folyóiratokat egyrészt az értékesítésből, másrészt pedig a reklámbevételekből finanszírozzuk, de ez persze kiadványonként változó. Hogyha magát a reklám piaci szegmest vizsgáljuk, az elmúlt 30 évben a nyomtatott német reklámpiac az 69-ről 30 ra csökkent vissza, hogyha magukat a napi és heti, havi magazinokat is vizsgáljuk. A televízió az a piaci szegmens, amely meg háromszorosára növelte mm, reklámbevételeit, úgyhogy igazából maga a televízió szegmens az, amely elhappolta a reklám bevételeit a sajtónak, úgyhogy az AVMS irányelvnél úgy gondoljuk, hogy a televízió szférának felajánlott könnyítéseknek nincs helye. Számosan ismerik a Morgan Stanley nemrégiben közétett tanulmányát, mely szerint minden egyes új reklámra költött dollárból 85 cent a Google és Facebook zsebében landol, és a többi 15 centen osztozik meg a további szegmens olvasóink egyre inkább hűek az olvasott médiához, boldogok, hogy számos magazint vásárolnak tőlünk, úgyhogy magának, a hírlapoknak, folyóiratoknak, magazinoknak az értékesítések papíralapon az az kifejezetten ellenáll, sőt még áremelést is elvisel a magazinok a reklám számára jó alapot biztosítanak, és addig, amíg hozzánk hű olvasóink tovább vásárolják a magazinunkat, addig mi továbbra is virágzók leszünk, és derülátásra ad okot a mi iparágunk, úgyhogy nem vagyunk válságban. Ez fontos, ennyit szerettem volna referálni a meghallgatás nyomtatott média válsága címére új valóságot élünk, egy olyan valóságot, amelyben a nyomtatott média még mindig vonzó. Most engedjék meg, hogy a politikai részére térjek át az előadásomnak. Nem arról van szó, hogy a szabad sajtó ajándékokat vagy támogatást kérne a politikusoktól. Egyszerűen csak olyan szabályozói keretet szeretnénk, amely nemzetközi versenytársainkkal szemben egyenlő elbírálást biztosít számunkra. Az Európai Parlament munkájáért is köszönetet mondok, mert komoly lépéseket tettünk az egyenlő esélyek felé az egyenlő esélyek felé, ahogyan utaltam már az európai vállalatok számára, hogy a világ szintjén is méltányosan tudjunk versenybe szállni. Adatvédelem, az adók kérdése, minden egyes vállalat ugyanazon adó rátát fogja fizetni, valamint a tröszt ellenes fellépés is, differenciált elbírálás a digitális monopóliumokkal szemben, ezekre már utalás történt. Biztosak vagyunk abban egyrészt, hogy képesek vagyunk a kiadói ipar szempontjából versenyképesek lenni a digitális szférában is, hogyha nyitottak vagyunk a verseny felé, de mindenki ugyanazon szabályok szerint játszhat etéren. téren. A széles szintű politikai kitekintésen túlmenően mi nagyon odafigyelünk a politikai keretekre. A cél az, hogy minket kiadókat is egy működőképes közösségen belül érvényre juttathassuk érdekeinket kétharmada mindazon journalistáknak, akik dolgoznak, kiadóknak dolgoznak, kiadóknak. A 90-es években azt, javasol, azt jósolták, hogy a bloggerek és az e, egy személyű publicisták majd átveszik a profi újságírók szerepét, de ez nem így volt. Igenis a független tájékoztatásért még mindig az újságírók felelnek. Az is igaz, hogy a minőségnek ára van. E ami azt jelenti, hogy komoly összegekbe kerül az, hogy ilyen függetlenül végezhessük elkötelezetten a munkánkat, és újra finanszírozhassuk biztonságos módon az újságírók munkáját. Lehetőség volt ez virtuálisan mindenki adó számára, de az internettel a dolgok összetettebbé váltak, mint az analóg világban volt ez annó. A tartalomkreáció pénzügyi beruházás sokat igényel az online újságírás sem kivétel ezelőtt, de a megtérülés, a források generálása az egy kicsit trükkösebb itt, mert Számos információhoz ingyen lehet interneten hozzáférni, és nehezebben lehet generálni bevételeket, hogyha nem fizetős a tartalom. Ugyanakkor az internet a reklámárakat sokkal lentebb öm, öm, szorította, mint más öm, reklám médiák esetében így az online újságírás szabályai kicsit eltérőek. Az internetnek még az is sajátosság, hogy a digitalizációnak hála a kiadók és az újságírók között, és az olvasók között. Ott vannak még a kereső motorok, ott vannak a böngészők, a reklámértékesítésből emlékezzünk, hogy minden elköltött reklámra költött internetes dollárból 85 cent, a Google és a Facebook 85 centje, csak 15 centből tudunk sáfárkodni. Ezért font fontos, hogy a, hogy a bevételeket újra tudjuk elosztani méltányosabb módon, és vannak, akik ingyenesen szolgáltatják a tartalmat, mások pedig fizetés ellenében. Amikor harmadik felekről beszélünk, az fontos, hogy a hozzáférés, még hogyha közvetítőn keresztül is történik a tartalmunkhoz, ott nyerő legyen a helyzet mindenki számára, és sokan azt mondják, hogy egyik oldalon ott van mondjuk az újságíró, a tartalom létrehozója, aztán pedig maga a kereső motor. Ez egy aszimmetrikus és nem feltétlenül méltányos alapvetően, mint helyzet. Fontos tehát a jogvédelem, fontos a szerzőjogok érvényre juttatása, és a bizottság javaslat vita a, ebben a tekintetben egy jó keret, de nagyon fontos, hogy támogassuk ezt az európai eh, kiadói jogérvényesítést célzó eh, bizottsági javaslatot. Mi kiadóként saját jogainkat védjük, és már 2013 óta gondolkodunk, tanulunk mindabból, ami működik, és ami nem a szerzői jogok területén. Nagyon nehezen lehet érvényre juttatni ezen jogunkat, ezért gondoljuk, hogy egy licencre lesz szükség, és hogy európai szinten ne így történjen, ahogy Németországban az európai jogalkotónak valóban hatékony eszközt kellene létrehoznia a végrehajtás szintjén és a monopolisztikus platformok ellen. Például a menedzsment, mármint a jogok érvényesítésének mérése is fontos. Vita során visszatérhetünk még arra is, hogy félreértéseket oszlassunk el a kiadói jogokról. Mi nem arra használjuk az internetet, hogy úgymond a link alapján adóztassunk nem. Nem lesz nehezebb tartalmat találni a jövőben sem, mint a múltban, ezért köszönjük a támogatását a parlamentnek a jogaink védelmére. Köszönöm szépen, komoly potenciál van minden mögött. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez az előadás. Azt gondolom, hogy a mai délután folyamán számos témát felvetettek a hozzászólók, és mindhárom előadás nagyon sok érdekeseket szolgál, de azt hallhattuk, hogy nincs is válságban a sajtó, különböző adatokkal támasztották ezt alá. Egyszerűen megváltozott a fogyasztók viselkedése. Megjelent a digitális terület, de még továbbra is óriási igény van minőségi tartalmakra. Azt gondolom, mindhárom előadó egyetértett abban, hogy megfelelő jogszabályi környezetre és egyenlő feltételekre van szükség, hiszen ezek nélkül nem lehet kihasználni a potenciált se a keresleti, se pedig a kínálati oldalon. Természetesen igazságos versenyre van szükség, és a nyomtatott sajtónak is biztosítani kell a helyét a média világában. Aztán szó esett a pluralizmusról, a sokszínű információ biztosítására. Ez egy fontos érték, amelyet fenn akarunk tartani, ez költségekkel is jár. A kiadóknak megfelelő forrásokat kell erre elkülöníteni, és érdekes volt ez a megközelítés, fontos tehát a finanszírozás kérdése, illetve a források, adatokhoz való hozzáférés, ezeknek az ellenőrzése egyre inkább nehézkessé válik, ezek mind-mind érdekes kérdések voltak, amelyekre kitértek az előadók. Ezen kívül említést tettek a bizottsági javaslatokról is, mi ebben a szakbizottságban is foglalkozunk az AVMS irányelv, az audiovizuális médiaszolgáltatások irányelvével, az illetékes előadók is itt ülnek körünkben, aztán mi is dolgozunk a megfelelő szerzőjogi javaslatokkal, a digitális stratégiával is foglalkozunk, és itt tovább. De most akkor meg is adom a szót a kollégáknak. Először Frey kollégá, majd Maltészer úr, majd Julie volt, és Helga Trüppel szót fog kapni. Először is szeretnék köszönetet mondani három előadónak, kiváló áttekintés nyújtottak a különböző szempontokról, és úgy általánosságban a médiaágazatról, az újságírók helyzetéről, és aktuális konkrét példákat is felmutattak a jogalkotási javaslatok tükrében. Lennének kérdéseim is, először is az újságírókat képviselő azt fordulnék igazságos feltételek az újságírók számára hangzott el. Hallottam, hogy egyre több szerkesztőségben csökkent a létszám, egyre több a szabadúszó újságíró, akik nyilván kevesebbet is keresnek, mint a szerkesztőségben dolgozók. Tehát így mondhatni, az újságíró szakmában is a válság tört ki, a munkaviszony megváltozása, biztonság megváltozása. Nem mondom azt, hogy a szabadúszók rosszabbul írnak, mint a, az alkalmazott újságírók, de a szerkesztőségekben alkalmazott újságíróknak a fele, különösen a helyi, regionális újságoknál úgy tűnik, hogy nem eh, feltétlenül minőségi újságírás nyújtanak akik a helyi regionális sajtóban dolgozik, erről most nem nagyon esett szó. Kérdés, hogy az ő demokratikus feladatuk a helyi tájékoztatás biztosítása hogyan néz ki, hogyan látják önök ezeknek az újságíróknak a helyzetét. Aztán Elbendrót úrhoz, vagy Dódenc úr, nem tudom, ki válaszol, fordulnék. Ugye az a helyzet, hogy korábban hirdetések, álláshirdetések, vagy akár társkereső hirdetések, és így tovább. Ezek mind-mind megjelentek egy újságban, folyóiratban. Ugyanakkor ezt ma már sokszor online felületen kínálják a kiadók, sokszor mások bevonásával, hiszen a fogyasztói magatartás megváltozott, de korábban az ebből származó bevételek nyilvánvalóan a folyóiratnál jelentek meg, de most egy-egy nagyobb média médiaválton belül a folyóirattól függetlenül zajlanak ezek a hirdetési tevékenységek. És kérdezem, hogy ez hatással van-e arra, hogy honnan finanszírozzák magát az újságírói munkát. Valahogy a kiadói házakon, vállalatokon belül van kiegyenlítődés, és eh, hiszen korábban a folyóiratnak volt a feladata, hogy a hirdetés is kézben tartsa, most azonban külön jelenik meg ez a feladat, és külön jelenik meg az abból származó bevétel Ez Tehát nagy komoly spektrumból beszéltek a jogalkotás tekintetében éppen ebben a szakbizottságban is egyetértünk mind azzal, hogy az online sajtótermékek esetében más az áfa, kivetett áfa, mint a nyomtatott termékek esetében nem is kell szót ejtenünk, ez egyértelmű, hogy ezzel nem értünk egyet. Aztán számos modell kudarcot vallott, a tekintetben, hogy hogyan lehet segíteni a szolgáltatás nyújtás biztonságát. Itt fontos az, hogy szem előtt tartsuk a kiadók jogait, legyen szó könyvek, zenei termékek, folyóiratok kiadóiról. Úgy gondolom, hogy a szerzői jogokhoz hasonlóan a kiadók számára is jogokat kell biztosítani csak kérdés, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, és hát ezt az önök részéről is szívesen hallanám konkrétan. Hát Németországban született erre már egy kísérlet, és részben azért vallott ez kudarcot, mert a kiadók azt mondták, vagy többségük azt mondta, hogy mi lemondunk erről, mert nem akarjuk, hogy aztán monopól helyzetek alakuljanak ki. Kérdés, hogy európai szinten hogyan lehetne a kiadói jogokat hatékonyabban megvalósítani, hogyan lehet az ő helyzetüket javítani a közvetítő platformokkal szemben. Önök szerint hogyan lehetne a kiadói tevékenység védelmét hatékonyabban biztosítani azért, hogy a különböző hírportálok, közvetítő média felületek ne fölözzék le a bevétel nagy részét, és a médiavállalkozások, kiadók is labdába rúghassanak. Köszönöm. Köszönöm. Ezek nagyon érdekes kérdések voltak. Akkor megadom a szót a válaszra. Köszönöm, én is nagyon érdekes volt. És 33 évvel ezelőtt én is fiatal emberként, újságíróként dolgoztam. Különböző napilapoknál, újságoknál. Akkor még jól fizettek, és jó munkát is lehetett végezni. A kiadó is lehetővé tette, hogy az ő véleményevel ellenkező dolgokat is írjak. Tudom, hogy ma a tény az, hogy ez már nem lehetséges. Az internet mindent megváltoztatott, és eh, mi tudjuk, hogy A média két évszázada fontos szerepet tölt be. Nagyon fontos, hogy egy nyilvános vitát indítsunk erről. Ennek a vitának azonban mm, egyre, ez a vita egyre távolabb van a racionalitástól, egyre irracionálisabbá válik, és egy átalakulási folyamatot látunk. Ez minket, mint törvényalkotókat nagyon is érdekel. Egyrészt ugye az a benyomása az embernek, hogy a kiadók ezt az átalakulást arra használták, hogy elsősorban a fiatal újságírókat megfosszák jogaiktól. Tehát kevesebb jogot és kevesebb lehetőséget adjanak nekik, ugyanakkor pedig ez a forradalom, ezt az átmenetet arra is felhasználják, hogy még inkább korlátozzák az újságírói szabadságot. És hát ezt a fiatal újságírók gazdasági lehetőségeinek a tükrében is meg kell értsük. A törvényalkotásban óriási hiányosság van. Egyrészt nehéz tehát egy gyorsan átalakuló világra törvényt hozni, de azt nem lehet megengedni, hogy a, a Google és Face, hogy a, a reklámbevételek 85%-a a Google és a Facebooké legyen, és még adót se fizessenek utána. Az se lehet, hogy a tartalomért senkit nem lehet felelősségre vonni. Ha kiad, egy újságkiadó vagyok, akkor én még az olvasói levelek tartalmáért is felelek, hogyha a YouTube-nak valamilyen felelős vezetője vagyok, akkor meg semmiféle felelősségem nincsen. Ha a La Republikába írok egy cikket, akkor akár elítéletnek börtönbe csukhatnak, de ha a Facebookra ugyanazt kirakom, akkor azt csinálok, amit akarok, semmi nem történhet velem. És ez eh, természetesen olyan út, amelyen nem szabad elindulnunk az új technológiákkal összefüggésben. Van még valami, amit a számokkal kapcsolatban szeretnék elmondani, és talán a gazdasági tényekkel kapcsolatban is. A nyomtatott sajtóban senki nem azt veszi alapul, hogy a, például a, a Frankfurter Allgemeine ugyanannyit adjon el, mint a Bild vagy a La Repubblica, bármivel összehasonlítható más európai újságokkal. Az internet Nél a reklámok számításánál nem tesznek különbséget a tízoltalas eh, report, eh, iráni report és a vagy az Európai Uniós eh, riportról, vagy a, a plémétekről írt cikk között azonos az értéke, pedig mégis óriási különbségek vannak a célpiacok között is óriási különbség van, és a, az, az írott sajtó már régóta különbséget tesz a minőség és a mennyiség között, és tudja, hogy a mennyiség nem a legfontosabb, és nem az, ami primátus tévesz köszönjük. Nagyon érdekes kérdések voltak. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy elgondolkodjunk ezekről a kérdésekről. Mindenki, aki ezzel foglalkozik. A minőség, szabadság, demokrácia, nem csak az újságírók számára. Julie Wörth és aztán Helga Trüppel. Köszönöm szépen. Fantasztikus előadásokat hallottunk, és azt hiszem, fontos, hogy erről ma beszéljünk. Nagyon örültem az etikai újságírásról, hogy hallottunk, hiszen nem csak etikai újságírásról, hanem etikus politikáról, vállalkozásokról, bankokról és támogatásról, és ezekre is szükség van. Az etikáról kell többet beszélni az oktatás szintjén is. A kérdésem azzal kapcsolatos, amit én nagyon fontosnak tartok, a média ismertsége, a fiatalok tömegesen nőnek fel, anélkül, hogy, hogy névértéken készpénznek veszik a rasszista címeket, a szélsőjobb újságok legextrémebb, legszélsőségesebb cikkeit. Joe Cox képviselőt nagyon ígértem, ismertem, nagyon ígéretes jövője volt, és nincs különbség a között, hogyha valaki jobb nézeteket, rasszista nézeteket val, és egészen eljut az EU népszavazásig, Óriási problémát jelent az, hogy hogyan dolgozunk együtt a fiatalokkal, olyan egy teljes generáció nem tanult állampolgári jogokat, nem értik, a helyi demokráciát, a nemzeti demokráciát, a felelősségeket és jogokat, és a média műveltséget. Ez egy óriási probléma, erről szeretnék többet beszélni. Én fiatalokkal dolgozom, és egy holland gyerek sajtóközpontban dolgozom, nagyon érdekes dolgokat csinálunk, összehozzuk őket a különböző politikai képviselőkkel, nem helyi, országos és európai szintű képviselőkkel, és megpróbáljuk azt a munkát, amit én például itt a parlamentben végzek, érthetővé tenni. Együttműködünk ezekben a dolgokban. De mielőtt még a politikára tértem volna a munkámban, én a művészeti médiákban dolgoztam, és emlékszem egy olyan projektre, amely egy viktoriánus bírósági eljárást összekapcsolta a médiával, egy újságírói projekttel, és a, egy egyetemen egy gyakorló bíróságra vitték a gyerekeket, ahol megnézték egy igazi bírósági eljárás újjajátszását, és utána erről újságot kellett írniuk. Nos, ezek voltak azok a dolgok, amikről ma is beszéltünk, az, beszéltek az előadók sok mindenkivel beszéltem, fiatal, lelkes eh, médiaemberekkel eh, a Babel Café eh, keretében, és ők egy, egy hiátust töltöttek be, egy olyan médiát hoztak létre, amivel azonosulni tudnak, és ami hiányzott addig. Tehát igenis van érdeklődés a fiatalokban a média, demokrácia, állampolgárság iránt, és sokat kell tenni azért, hogy, so, hogy többet érjünk el e mindenben. Fontos, hogy válaszoljunk ezekre a kérdésekre, de a, van egy kérdésem a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatban például, és szerettem volna beszélni még valami olyasmiről is, ami nagyon nagy gondot okoz nekem. Ez pedig az ingyenes újságok osztogatása repülőgépen, vonaton, nyilvános helyeken. Nagyon sok ilyen újság szélső jobb, és csak egyfajta nézetet tükröznek, ami véleményem szerint kimondottan káros. Most az e, Nagy-Britániában például a házaknál is szétosztogatják, akár akarja az ember, akár nem. Az én választókörzetemben, Liverpoolban van egy gyűlölt újság, e, mert a, ami a gyűlölék, mert az áldozatokról olyan formában írt. Egyszerűen csak kapunk, bizonyos adnak nekünk dolgokat ingyen, és azt mondják, hogy ez az újság, ezek a hírek, és nagyon sokan hisznek benne valamilyen formában. Még egy kérdés a törökországi újságírók kérdése, ahol a kurd lakosság nem tud a világgal kommunikálni arról, hogy mi történik náluk. Egy tulajdonképpen fasiszta állam lerombolja a médiát is. Ez azt mutatja, hogy milyen hatalma van az újságírásnak. Ha a tudás, az igazság fontos és erős, akkor ezek az újságírók nem lennének börtönben. De azok, akik az igazságot mondták, az abban a rendszerben veszélyesé vált. Köszönöm szépen. Helga Csöppel. Köszönöm szépen, köszönöm a vendégek előadásait. A bizottság a javaslatát, a szerzőjogi javaslatáról a akkor én valóban kritikus voltam a kiadókkal kapcsolatban. Ugyanakkor önök azt mondják, hogy önök ezt igénylik, és meg kell világosan különböztetnünk azt, hogy hogyan lehet megtartani fenntartani az ingyenes linkeket, és hogyan határozzuk meg az aktív szerepét a közvetítőknek, amikor úgymond agregálnak, és nem de facto kiadók. Világos mert definícióra és különválasztásra van szükség. Képesek önök arra, hogy valóban meghatározni az aktív szerepet, úgymond az aktív és a passzív hozzáférés biztosítója között. Ahol én a problémát látom, az általános politikai problémát, az abban áll, hogy egyrészt mi ingyenes internetet szeretnénk, másrészt pedig megfelelő politikai szabályozást szeretnénk az internet mára létrehozni. Hogyan lehet a két aspektust együtt megvalósítani, kiterjeszteni. Politikai szempontból szeretném az önök megvilágítását hallani erről kapcsolatban, az az első kérdésem, és hogyan lehet javítani a helyzeten. Mi az aránya a két célnak? Aztán pedig szeretném tudni, hogy az önkritikát önök osztják-e, mely szerint jó tíz évvel ezelőtt azonos volt az analóg papír alapú újságcikkek száma, és online fizetős cikkekhez is hozzá lehetett férni. És valahogy a közvetítők úgy jártak ahol, el, ahogy, és igazából valahol ez ahhoz vezetett, hogy most már nem igazán méltányosá vált a helyzet tehát az ingyenes és a fizetett tartalom közötti arányra és helyzetre gondolnék. Most itt Holden az úrhoz pedig egy külön kérdésem lenne. A bizottság javaslata a szerzői jog törvényével kapcsolatban. Ön e, elégedette ezzel a javaslattal, vagy újságírói szempontból valami másra e, szükség, másra lenne szükség? A e, kiadók és a közvetítek között. A német jog sem volt igazán úgymond újságíró barát ilyen szempontból. Mm, Köszönöm szépen. A bizottságé a szó. Két dolgot mindezek előtt viszont még engedjenek meg, hogy magam is elmondjak. Egyetértek kollégáimmal, és a következő kérdést engedjék meg ezzel kapcsolatban. Mi az önök megközelítése, amikor a platformok felelősségének kérdését járjuk körül? milyen módon lehetne javaslaton keresztül a mondjuk akár kiadók, akár kiadói e, egyesületek szempontjából vizsgáljuk meg a kérdést, hogy egy tartalmakat, tartalmakat közvetítünk a felhasználók felé, javaslatokat hallottunk a teremben, és hogyan lehetne a kihívások elébe menni. Egy olyan kérdésről beszélünk a bizottság javaslatában és ahol talán még az előrelépés nem elég erőteljes. A két aspektusra már utalt előttem a képviselőasszony, a videó megosztó platformok, a, a hazug diskurzusokat közvetítő platformok, a kiskorúak védelme. Ugyanakkor ön elmondta, hogy egyszerűen állandóan változó helyzetről van szó, és a média, írott média nem él válságos időket, de valahol a versenyhelyzet olyan, hogy ez arra készteti a szereplőket, hogy kevésbé fektetnek be a valóban profi zsurnalisztákba. És lesznek olyanok, akik újságírói módon járnak el, mások pedig nem. És itt valahol az internet szerepe is fontos. minőségi szempontból nem, bá, nem biztos, hogy ugyanazoknak az elvárásoknak felel meg a média, mint az írott sajtó. Törrel úrra szeretnék rákérdezni itt a Connect főigazgatóság részéről a szerzői jogok kérdésében. Valóban néhány pontra, néhány gondolatra a bizottság szempontjából referálnék. Igen, helyén való eh, mai meghallgatás a média kérdése körül és DJ Connect is azon javaslattal állt elő, amely a szerzői jogokra vonatkozik. Most még gyerekcipőben jár a jogalkotási folyamat, és lesz még lehetőségünk szerzői jogban is mélyrehatóbb, részletesebb vitát lefolytatnunk, úgyhogy csak néhány gondolat mondatot szeretnék most megosztani önökkel. Már utalás történt az előadók részéről is arra, hogy mindkét a szerzői és a kiadói dimenzió is, mint befektető magába a minőségi újságírásba központi kérdését képezik a mi javaslatunknak, a szerzői jog javaslatunknak. Ez valami olyasmi, amely úgy gondolom igen fontos, és a legújabb aspektusa is a szerzői jogi tematikának, hiszen a csomag más rész, részeit már igazából lefettük, és igen távolban mutatóan próbáljuk megoldani a helyzetet. Miért? Azért, mert hiszünk abban, hogy a jelenlegi ökoszisztémában, internetgazdaságban nagyon fontos, hogy az európai szintű szerzői jogok érvényesítése a beruházásokat és a minőségi tartalom létrehozását támogassák. A vita a munkajog szempontjából megkezdődött. Itt nem arról van szó, hogy mi a kiadókat, az újságokat, a folyóiratokat támogatnánk, hanem a tartalom létrehozásába kívánunk beruházni és talán ezzel is magyarázhatjuk, hogy honnan indultunk. Amit javaslat szintjén megszerkeztettünk a szerzői jogi anyagban, az valami olyasmi, ami létezik már más területeken, a kreatív iparágban, az úgymond kapcsolt related right olyan jogok, ezek vonatkozó jogok, amelyek kifejezetten sajtó kiadókat, mint tartalomba beruházókat kezeli, és szerzőjogokat, zsurnalisztai jogokat védenek. Egyenlőre a javaslat tehát kifejezetten megcélozza. Úgy döntöttünk, hogy ezzel a javaslattal előállunk, már pedig azért, mert megtapasztaltuk Spanyolországban és Németországban, még ha úgy gondoljuk, hogy a német és a spanyol törvény egy kicsit eltérő volt technikai szempontból ahhoz képest, amit a bizottság megszövegezett, de úgy döntöttünk, hogy figyelembe veszük a javaslatban azt a specifikus online sajtó szerepet, amelyet ismerünk, miről beszélünk, ismerjük az internet fejleményeit, fejlődését, és úgymond egyfajta árucikkhez hasonlóan használják föl a sajtó ö, tartalmat az interneten, online. Itt nem csak ö, egyszerűen újságcikkekről van szó, hanem olyan szolgáltatókról, akik úgymond egy ilyen szürke területen használják az internetet, és pici, apró részeket összeollóznak, aztán azt összeragasztják, és úgymond megjelentetik sajtótartalomként online. Erre az új helyzetre kívánunk a javaslatunkkal megfelelni. Világosan szeretnénk fogalmazni, reméljük, hogy a javaslatunkban valami olyasmit fogalmazunk meg, amely a hiperlinkingre a szerzői jogban nem válaszol meg. Itt, itt a hatálynál az, hogy szerzői joggal mit fedünk le, mit nem, az nem változik, hiszen van már olyan esetjog a kritériumokról, mely szerint a a másolás úgy mond kivonatosan egy adott, szerződ, egy adott szövegből, az most szerzői jog alá tartozik, vagy sem. Tehát ezzel nem foglalkozunk a javaslatunkban. Végül is úgy, úgy reméljük, hogy, sőt, minden bizonyal olyan javaslatról van szó, amely újdonsággal bír, megvitatásra bocsátjuk önök elé, és természetesen kritikai éllel is lehet élni a hiperlinkek vonatkozásában. De ez valami olyasmi, amelyre majd még idővel, az elkövetkező hetekben, hónapokban visszatérünk. Ami a szomszédos jogokat illeti, ez egy külön vita hogy mondjuk a felelősség, az internet szolgáltatók felelősségét, tőle eltérően kezelendő, és más intézkedések ö, ö, kerülnek ezen szomszédos jogok alá, mint a szerzői jogok csomagjába. Én nem hiszem, hogy a Google News-al kapcsolatban azt hallottam volna, hogy megfontolnák, hogy egy online újság cikket mondjuk azért használnának fel online, hogy kivétel képezzenek mondjuk ezen jogterület alól. Szerzői jogok, tartalom, online tartalom, előzetes kiadói engedélyt igényel majd. Ez valami olyasmi tehát, amit bizonyára meg fogunk mérehatóban és vizsgálni majd még az elkövetkező jogalkotási folyamatban. Átfogó politikai célt követünk, amely kifejezetten az újság és, és információ kiadókon túlmenően is meg kell fontolnunk. Ami a szerzői jogokat illeti, azt hiszem itt lezárhatom előadásomat, talán egy valamire mélyre visszatérnék. Az AVMS irányelvvel kapcsolatban aggályról hallottunk, mely szerint a reklám felhasználása a mm, broadcasterek részéről negatívan hatnak ki az, újságipa, az újságíróipar, ami úgy gondoljuk, hogy nem így van. Mert a műsorsugárzóknál ugye 20%-os ö, reklám küszöb az úgy módosul, hogy lehetővé teszi a műsorsugárzókat, szám, szám, lehetővé teszi számokra, hogy úgymond a napi műsorsugárzás alatt eltérő arányban sugározzanak reklámot. Ezért úgymond ennek negatív kihatása mm, semmi esetre sem válható, várható az, a sajtó kiadók számára. De erre volt már alkalmunk, hogy ezt előző alkalmak során elmagyarázzuk. Én úgy gondolom, ennyit szerettem volna elmondani. Igen érdekes, elsőkörös e, eszmecsere ez a, e témában, és lesz még lehetőségünk arra, hogy a szerzői jogokra visszatérjünk. Köszönjük szépen a bizottságnak. Most pedig kérném a vendégeinket, hogy válaszolják meg a kérdéseket. Ki szeretnék kezdeni? Tessék tehát, tehát egy óra és szükség eltelt, de megpróbálok elé rövidebb lenni. Tehát a kérdések sorrendjében, amelyeket konkrétan nekem címeztek, a Helga Trüppeltől hallhattuk, hogy ugye mi a helyzet a német törvény, és ennek az egyik legnagyobb hibája az, hogy nem konkretizálja a fizetendő díjtételeket. Természetesen mindenféle írok, szerzők, szerkesztők eh, energiát, pénzt, eh, időt fektetnek abba, hogy megfelelő hírnevet szerezzenek. Egy szabadúszó lehet, hogy csak há- leül három napra, hogy dolgozzon egy cikken, és aztán körbe szaladgál, hogy valaki kiadja, tehát belefektetett három napnyi munkát. A bizottsági javaslat nem érinteni a szerzőnek, a tartalom előállítójának a jogait. A javaslat ugye elsősorban ne, a zenefelvételekkel kapcsolatos jogokon alapszik, és itt a szerző joggal szomszédos jogokat is biztosítani kell, még mielőtt magával a zeneszerzővel megállapodnának, és ugye ez egyfajta kapunyító terület volt, itt jelent meg először a szomszédos jog, a szerzői jog, a szomszédos jog. És hogyha ezt a javaslatot tovább viszi a bizottság, akkor ez nagyon fontos lesz, hiszen ez biztosíthatná azt, hogy az egyedi, egyszerű újságírók is pénzhez jussanak azután, hogy az ő általuk előállított tartalmat felhasználnák. És most visszafelé menek a kérdésekben, Julie Ward, ha jól emlékszem a névre. Liverpoolban a Sun értékesítéséről az jut eszembe, hogy ez egy rendkívül buta dolog. Van egyáltalán testőrük, hogyha ezt osztogatják? De hát az újságok manipulálják ugye az olvasott példányszámot azáltal, hogy ingyen osztogatják a lapot. Aztán whistleblowing, azaz a társadalmi érdekű bejelentés. Eh, fontos, hogy aki újságíróhoz fordul és bizalmas belső információkat kíván rábízni, ne feltétlenül kockáztassák az életüket, hanem névtelenül is megtessék ezt. És a, a legutóbbi Westminsterben elfogadott törvény számomra nagyon aggályos a megfigyeléssel kapcsolatban. Ez is ebben az irányba megy, hogy veszélyezteti a forrásokat. És egyetértek Ross Anderson, Cambridge-i professzorra, aki azt mondja, hogy az újságíróknak tulajdonképpen proszkori technológiákat kell alkalmazniuk, hogyha bizalmas informátorra kívánok dolgozni. nem, nem mindent meg kell tenni azért, hogy lehallgassák a beszélgetést, és így tovább. De most ezt kicsit eltértem a tártól. Természetesen szükség van az epistemológiára, az iskolákban ezt is tanítani, tanítani kellene, az, hogy megértsék a diákok, hogy hogyan működik a politika, hogyan próbálják őket manipulálni. Bizonyos országokban ez nem igen lenne népszerű. Máltéze úr, csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm, bár nincs már itt Máltéze úr. De szinte minden egyet értek, amit az ő szájából hallottunk. Ferhelyen asszony. Arról kérdezett, hogy, hogy mi a helyzet a minőség hanyatlásával. Úgy gondolom, hogy a nyomtatott sajtó különböző területen más a helyzet. Más a helyzet a fővárosban, vagy más egy burda magazinnak dolgozni, vagy egy helyi újságnak dolgozni. És a helyi újságokat súlyos csapás ért. Például dél-londoni kollégám arról beszélt, hogy Dél-Londonban 11 helyi lap jelenik meg, 3-4 millió ember számára jelentetik meg ezt, és nemrég már sztrájkoltak, mert a vezetőség 8 eh, újságíróra akarta csökkenteni a létszámot. 11 lapról beszélünk, amelyet 8 újságíróval kívántak megiratni és eladni. És ezek az emberek nevetségesen kevés pénzért dolgoznak. Annak reményében, hogy talán majd egy jobban fizető munkahelyet megcsípnek, hogyha itt jól dolgoznak. És ez azt jelenti, hogy csak azok lehetnek újságírók, akiket anyu és apu éveken át finanszírozni tud, amíg be nem fut az újságíró csemete. Nagyon sokan gyakornokként fillereket dolgoznak. És a kiadók, legyen szó bármilyen kiadóról, talán a legsikeresebb kiadványok esetében is, az helyzet, hogy megpróbálnak a minél nagyobb szeretet kivágni a, a bevételekből, a múltban a parlament ugyan megszavazott valamit, hogy az újságíró az alkalmazott ennyi és ennyi pénzt kapjon, de en, ebből próbál lenyúlni a kiadó, a szerzőnek le kell mondani a jogaikról. Egy mördök ezt mondhatja, hogy különben nem dolgozhatnak neki az újságírók, hogyha nem mondanak le a szerzői jogaikról. Fontos lenne az átláthatóság, ez jó első lépés lenne, de tovább kell menni, különösen a kreatív ágazatokban, az újságírás tekintetben fontos lenne itt, szórakoztató iparban is, hogy eh, hogy mi a helyzet a szerződésekkel, hogy a parlament által megszavazott törvénybe iktatott juttatásokat egyáltalán megkapják az az újságírók vagy sem. Köszönöm szépen, ki a következő? Holden köszönjük. Most pedig Dödens úr. Igen, az, az újságírás mindig csomagban érkezett. Igen, ott van a, az a termékek, a szerkesztőség, ott vannak a hirdetések, az ingatlan hirdetések, vagy párkereső hirdetések, és itt a ez mind csomagban érkezett. A digitalizáció pedig azt is jelentette, hogy mindezek szétváltak ezek a területek. Ott van a szerkesztőség, a vélemény oldal külön, és ott vannak a hirdetések, az apró hirdetések, és itt tovább legalábbis az alapján, amit hallhattunk, ugye úgy gondoljuk, hogy az analóg világban könnyű volt a hirdetéseket eljutatni a, a tartalommal együtt a fogyasztóhoz. Most már ez nem olyan egyszerű, hogy egy-egy előállított cikket, tartalmat eljutassunk, és megfizettessünk a fogyasztóval. Nehéz a fogyasztót meggyőzni arról, hogy igenis ez pénzt ér, és fizessen egyet cikkért. És ennek köszönhetően az újságok, folyóiratok csak vékonyá váltak. Nekünk ez nem okozott akkora gondot, mert a mi magazinunkban, a bódában nem volt olyan sok hirdetés. De nagyon sok kiadóvállalat mégis úgy reagált, hogyha az online piacon van pénz a hirdetésekben, akkor fektessünk be ebbe a területbe. Hiszen a, az üzleti kapcsolatok építése ebbe az irányba ment. Ferhelyen asszonytól jött a következő kérdés még hozzá a kiadók jogaival kapcsolatban. Igen, így van, Németországban a német jogalkotó 2013-ban bevezette a kiadók számára a szerzői jogokhoz hasonló jogokat. Néhány kiadó úgy döntött, az én vállalatom is, hogy a, a, ezen jogok bevezetése után hogy, hogy igenis érvényt szerzünk ennek, és a VG Media hez csatlakoztunk, de a Google felkérte a VG Médiát, hogy mondjon le ezekről a díjakról, mert különben csökkenteni fogják a jelenlétét a kereső oldalukon és hát a pénzügyi következményeknek köszönhetően ebbe sokan bele is mentek, mert attól féltek, hogy a fogyasztók, az olvasók száma csökkenni fog. És hát a, a német bíróság azt mondta, hogy ez rendben van, ez a versenyszabályokat nem sértette meg, amit a Google tett, tehát a, a német megoldás nem igazán érte el a jogalkotói célokat, legalábbis biztos, hogy nem minden célt ért el ez a törvény mi a Burda részéről a Virgin médiától elváltunk azért, hogy üzenetet küldjünk Brüsszelnek, hogy lássák, hogy hogyha ez a sorsunk, itt közös a sorsunk, és itt Brüsszelben is ezen kell dolgozni, akkor tanuljanak a német törvény hibáiból, hiányosságaiból. Tehát nézzék meg, hogy Németországban mi történt, és hogyan néznek ki egy igazán jó európai hatékony megoldás, amely a német jogalkotók számára is egy újabb jobb megoldássá tart. Köszönjük szépen, Ludens! Most pedig Ávent úr. Köszönöm szépen, szeretnék én is visszatérni. Koszta volt egy kérdése a szerkesztői felelősségről, a videós eh, megosztó platformokról legyünk nagyon óvatosak, mert ugye a felelősségnek egyből szűrő hat funkciója is van. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a, az elkereskedelmi irányelven hasz, ö, ö, e, ehhez tartsuk magunkat. Mi is elvégeztük az elemzést, és úgy gondoljuk, hogy a 22%-os szabály, a 20%-os szabály az most megfelelő, de ennek negatív hatása lesz a, a sajtóágazat költéseire. Ezért mi sokkal inkább azt szeretnénk, hogyha ez a rész úgy maradna, hogy a jelenlegi irányelven van. A média műveltséggel kapcsolatban jó ötlet a dolgokat összehozni és még hatékonyabbá tenni. A különböző tagállamokban valóban vannak olyan tagok, akik iskolákban, gyerekek körében közreadnak újságokat, és nagyon is üdvözöljük ezt a megjegyzést. Ami, amit a copyrightról mondtunk, hát Sebastian sok mindent elmondott, már szeretnék én is köszönetet mondani a lehetőségért, és elmondani a és köszönöm, hogy, meghallg- hogy meghallgatták a véleményünket. Köszönöm. Köszönjük a vendégeknek, nagyon világos volt az, e- az előadá, a bemutatójuk, hogy mindaz, amit a belső konfliktusokról is mondtak, hiszen a különböző érintetteknek különböző érdekeik vannak, és a következő hetekben, hónapokban e- vissza fogunk térni ezekre a kérdésekre, mi pedig folytatjuk most a napi rendet. Köszönöm. Allora, cari colleghi, we can continue. Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Mielőtt áttérnénk a mentesítésre, szerettem volna elmondani, hogy Jambaszkis kollega nem tud itt lenni. Megfázott, és azok a kollégák, akik őt helyettesítik, azokat kérem, hogy tudatás, tudassák vele, hogy a következő héten fogjuk az általa felvetett kérdést megtárgyalni, de hát csak most tudom, hogy szoros az idő, De csak két nap lesz rá, de ez az egyetlen egy eh, lehetőség arra, hogy így most eh, a távolétét is kihasználjuk. Tehát csak most hallottuk, hogy beteg, úgyhogy eh, az, a napi rendi pontját az ő a következő ülésre kell, hogy elhalasszok. Aztán az én véleményem a 2000 15-ös mentesítésről. Tudják, hogy, hogy én vagyok az állásfoglalás előadója. És gondolom már betekintettek a javaslatba. Már jeleztük, hogy 2015 eh, eh, ben indult az új több éves eh, program. 2015 óra egyértelművel vált, hogy több programot nem lehet finanszírozni, a, mint például a Kreatív Európa, Európa az állampolgárokért, ezek a, a kultúra alprogramjai, az Erasmus Plus-ról tudjuk, hogy 2015-ben Görögországban felfüggesztették a fiatalokra vonatkozó projektet, és aztán 2016-ban újra bevezették szerencsére. Fontos munka, hogy végül is sok mindent egyszerűsítsük. Online is be lehet mutatni a projekteket, de újra meg újra jelzik a túl sok bürokráciát. Meg kellene próbálni tehát a stratégiának különböző elemeit javítani. Aztán van egy másik fontos kérdés ebben az összefüggésben, Szeretném emlékeztetni, hogy 2015-ben a fizetési módozatokról írtunk ifjúsági programok, kultúra és ifjúsági programok. Tudomásul vettük megfelelő formában ezt a jelentést az ügynökség, úgy vélte, hogy a támogatás képes költségeket az általános díjakból, a programokból, hogyha finanszírozák, akkor azzal a hiba arányokat lehetne csökkenteni. A négy brüsszeli európai iskola, amelyek nyilvánvalóan túlterheltek, és ezért örüljük, örülünk, hogy úgy határoztunk, hogy 2019-2020-ban Brüsszelben egy új ötödik európai iskolát is meg fognak nyitni. Talán fel, még valamire vissza tudunk majd térni, és az előadó nem tudom hozzá kíván ezt szólni. Például Petrának adom meg először a szót. Köszönöm szépen, Szilvia. Köszönöm a beszámolót is. Úgy gondolom, hogy a mentesítési történetek ugye mindig is tulajdonképpen egyfajta formális aktust jelentenek, de mégiscsak egy-egy kérdést fel lehet vetni. Joggal mutattad, hogy az elutasított kérelmek száma az e- Európa az állampolgárokért és a, a Projekt Europe program azt mutatja, hogy a középrétek túl kicsiny még. Ez valóban így van, csak azt is tudni kellene, hogy ugyan üdvözöljük, hogy az Erasmus Plus forrásait megemelték, ami a a költségvetési szakértőink kiváló tárgyalásainak is köszönhető, de hát ennek ellenére ezek a források még mindig túl alacsonyak, és a, a jó projekteket még mindig el kell utasítani, mert egyszerűen nem elegendők a források. Azon gondolkozom egész idő alatt, hogy vajon ebben az összefüggésben nem kellene jelezni, hogy az, ami most az Erasmusban többletként megmarad, nem szabad, hogy valamilyen interrail programra költsék. Nem igazán tartom jónak, de ha valaki akarja, akkor keressen hozzá plusz forrásokat, de ez nem lehet, hogy akkor a bizottság most ezt is az Erasmus Plusból akarja kivenni. Ez kvázi azt jelenteni, hogy a 200 millió többletet nivellálni kellene, és a végén megint csak nem lenne, ami eddig megvolt. Ezért nem lehet, hogy az Erasmus Plus és a fiatal, azoknak a fiataloknak az érdekében legyen, akik a programból profitálni szerettek volna. Így van, lesz még lehetőségünk arra, hogy ezt megbeszéljük, de nagyon jó, hogy ezt felvetetted 50 millió többlet van most, tehát csak 50 millió plusz van 2017-re. Ezért úgy gondolom, hogy összesen ennyiről van szó, igen. Tehát nem csak a plusz források kerülnek ennyibe. De hogyha most az Erasmusra gondol, koncentrálunk, és nem máshoz ugyanezt használjuk, most úgy gondolom, hogy Egyformán én is ugyanúgy gondolom, mint ön. Köszönöm szépen. Egy eh, formális részsel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Eh, mi, mint Európai Parlament, a költségvetési szerveknek csak egy harmadát adjuk, mert ugye ott van a bizottság és a tanács is. De ez a 30 százalék, hát ez kevés és, és nagyon kicsik volt, csekély kvótákról tudunk csak dönteni. Tulajdonképpen vereséggel kezdtük. A Juncker tervben a, a kultúra forrásait csökkentették, és nincs lehetőségünk arra, hogy részt vegyünk az alapokban. Most viszont a, még hozzátették a tervhez a kultúrát is. A kreatív iparról van szó. A Juncker terv ből akarják ezt is finanszírozni, de még nincsenek konkrét feladataink a finanszírozáshoz. Tehát van egy elvi lehetőség, amelyet még nem használtunk ki. Ez az egyik. A másik, hogy volt arra az is felmerült, hogy lezárják az Erasmus Plus programot. Ez persze egy végletes gondolat volt, megmentették az Erasmus Plus-t, most már nem fenyegeti semmi, és a pénzügyi likviditási helyzet is javult. Persze ez még mindig kevés, de a jelenlegi helyzetet sem szeretném alulértékelni. Az összes vita után, amit a Költségvetési Szakbizottsággal folytattunk, és az Európai Bizottsággal, most azt látjuk, hogy ha sokat akarunk, akkor nagyon keveset kapunk. A prioritásaink során azt kell, hogy hangsúlyozzuk, hogy egy kreatív Európáról van szó, az Erasmus Plusról, az Európa az állampolgárokért programról, és ezekhez új pénzügyi forrásokat kell találjunk a mintaprojektjeinkhez. Nézzük, hogy mi, volt, mi lesz 2017-ben. A következő évre egy sokkal jobb eredményünk lesz, mint most ennél az állásfoglalásnál. Nem kielégítő az előrehaladás. Nem az. Hiszen a források, amit kérünk most, nagyon az egész költségvetési skálán csak egy kis részt tesznek ki éves infláció el is tüntetheti ezeket. És az utolsó probléma a kultúra ráfordításai. Úgy gondolom, hogy a bizottság és a tanács között hiba van. Nagyon sok országban nem voltak meg a források a kultúra támogatására, investál, a kulturális investícióra. 15-ben csak a kormányok fele ismerte el a kultúrát olyasmiként, amelynek európai forrásokra van szüksége. Görögország például rossz példa volt, de több ilyen negatív példa van arra, hogy a kultúra nem a kultúrát nem tartják egy, egy ráfordítási esélynek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Más hozzászólás? Ha nincs, akkor azt javaslom, hogy a javaslatokat a határidő előtt mindenki nyújtsa be, de természetesen egy dolgot ne felejtsünk el 2015. Például a Kreatív Európa 2015-ös forrásaiból nem használtunk mindent még ki, és fontos az EFSZ-t is még talán felkarolni a, a kulturális investi, investíciók kapcsán. Szike a piattaforme. Öttinger eh, biztos is azt mondta például a Kreatív Európa platformnal kapcsolatban, a Juncker tervel kapcsolatban, hogy új forrásokat kell használni. Ami pedig a többit illeti, a hármas fejezetet Kreatív Európa és az Európa az, állam, az állampolgárok Európája. Az előadók azt mondták, hogy nagyon nehéz ezt a sort most megemelni. Nagyon kevés eh, kiigazítás volt, ez egy alapvető probléma. Ami pedig eh, a módosításokat illeti, december 6-a a módosítók benyújtásának határideje, és januárban lesz a szavazás róla. Említettem már, Zsámbárszki úr ugye megbetegedett, az ő rendjét a következőre kell elhalasztani, hiszen nagyon kevés eh, dolgot tudunk csak oda rakni. Tehát, mint mondtam, december 5-én 15 órakor lesz a következő ülés. Köszönöm.